Okay, colleagues. Kedves kollégák, most már tényleg ne lopjuk tovább az időt. Az utolsó szavazásunk ez. Két fontos napirendi pontunk is következik. Az egyik Afrika, a másik pedig adócsalás témája. Kezdjük az elsővel, talán nem lesz olyan bonyolult. Ellenőrizzük a szavazó rendszer működését. Tehát igennel szavazzon az, aki húsvétpárti, és el, nemmel, aki nem akar húsvétolni. Annyitom a szavazást. Semmi sem működik. Oh, mine's working now. Yeah, everyone everyone's vote working now. Arne Leeds is voting He's abstaining on having Easter break. Hogy lehet tartózkodni húsvétolás ügyben? Nem tudja, hogy akar-e locsolni, vagy sem. Lezárom a szavazást. Hát, nagy örömmel megállapítom, hogy a hölgyek idén sem maradnak locsolkodók nélkül. Aki, ta, aki nem szavazott, az egész húsvét totál dolgozhatja. Gratulálok neki külön. Jó, komolyra fordítva a szót, működik a szavazórendszer. A koordinátorok ülésén Beszéltünk az Official Development Assistance ODA, hivatalos politikai támogatás szobeli kérdéséről. Ez lesz az első szavazásunk, tehát szobeli kérdés a bizottsághoz egy témában. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom, lezárom, megállapítom. 15 egy arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk. Ezt elfogadtuk. Második szóbeli kérdés a tanácshoz ugyanebben a témában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanez az arány. Elfogadtuk. Köszönöm szépen ezt a két kérdést, tehát szobeli kérdést megpróbáljuk a kö, plenáris ülés rendjére tűzni, és neki szegezni a bizottságnak és a tanácsnak politikai frakcióknak kell majd egyeztetni ez ügyben. A harmadik szavazásunk következik, ahogy tegnap elmondtam. Apró kis korriendom az az javítás. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segélyszervezet témájában megnyitom a szavazást. Rest. 16 a mellettes egy valaki tartózkodott, megszavaztuk, gratulálom ezzel a szavazás végéhez értünk. Ennyi szavazni valunk volt mára. So we can move on now to item 17. 17-es napirendi ponttal folytatjuk. Kereskedelmi fejlesztés és együttműködési megállapodás az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Dél-Afrikai Köztársaság között, figyelembe véve a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását. A parlamentnek jóváhagyását kell adni ehhez a megállapodáshoz. Mindenki megkapta ezt a szöveget, módosítók nem érkeztek, Deborius írna az előadónk, megadom neki a szót. Köszönöm elnök asszony, egy szakmai vagy technikai jellegű dossziéről van szó, 2013 júliusában belépett Horvátország az Európai Unióba, így tehát ennek értelmében az EU-Dél-Afrika közötti megállapodást eh, ennek értelmében kell módosítani, hiszen egyet több tagállama van már az Európai Uniónak. Ezt a kiegészítő jegyzékenyvet a tanács hagyta, tavaly decemberben Dél-Afrikai Köztársaság is Most már csak azt kell eldönteni, hogy ki írja alá Dél-Afrika részéről ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet. E tekintetben azt hiszem, hogy új felemények vannak. Még nem tudjuk, hogy az aláírási ünnepségre pontosan mikor és hol kerül sor, tehát a parlament jóvágyására mindenképpen szükség van nyilván a plenárison kell majd a jóváhagyásunkat megadni. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy ehhez valaki hozzá kíván ezt szólni. Igen. Mr. Steer. Köszönöm Steer kollégának a kiváló munkát ebben a technikai, de fontos dossziéban. Az Európai Bizottság részéről nincs itt senki? külszolgálat részéről sem, hát azt hiszem, hogy nem túl problémás e, dolog ez, akkor e, azt hiszem, hogy áprilisban fogunk szavazni erről? Igen, elnök asszony, egy titkársággal még dolgozunk ezen. Majd pontosan e, a titkárságon fogjuk a napot eldönteni. Jó, hát valamikor van, hogy mikor, azt már mindenki időben megtudja. 14-es napi pontra ugrunk vissza. Egy európai polgári kezdeményezés nyomonkövetésről beszélünk, a Right to Water, azaz vízhez való jog témájában. Nyilván mindannyian tudják, hogy a Lisszaboni szerződésben lefektették ezt az új európai polgári kezdeményezést, amennyiben egy millió aláírás gyűjtenek össze, akkor kötelezik arra, hogy az Európai Unió napirendre tűzön egy témát. A vízhez való jog ez egy ilyen kezdeményezés, a vélemény előadója Christian Dempréda, meg is adom a szót Préda úrnak parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nos, bizonyosan megkapták a vélemény szövegét. Március 11-ből datálódik ez, nem túlságosan régi szöveg ez elég rövid, megpróbálom most kiegészíteni néhány észrevétellel, általános jellegű észrevétellel. Tudják, hogy ezt a dolgot valamilyen formában elég természetesnek tartjuk, hogy kinyitjuk a vízcsapot, de ez nem mindenhol így van a világon, különösen a fejlődő országokban. Itt számadatok állnak rendelkezésünkre, nem mindig megbízhatóak ezek az adatok, de nagyrészt hiteles becslésekről van szó. 648 millió szeméről van szó, akiknek nincsen tartós hozzáférésük a vízhez, vagy akár a lakosság jó része nem fér hozzá higiéniás berendezés létesítményekhez, és naponta 2000 gyermek hal meg a higiéniás körülmények miatt. Nagyon sok számadat áll még itt rendelkezésre, például az 5 éven aluli gyermekek halálozását illetően, akik a hasmenés miatt haláloznak el. Tehát nagyon sok számadat van, amely megmutatja, hogy ezek a körülmények elfogadhatatlanok a mi nézőpontunkból, és természetesen van itt egy kötelezettségvállalás is, hogy érjünk el egy előrelépést a tiszta vízhez való hozzáférés tekintetében, és ezek alapvető elemek a méltóságos és egészséges életvezetéshez. Ugye ez a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó vita, és a fejlesztési szakbizottság, szakbizottságunk részéről egy eszközt biztosítunk ahhoz, hogy elérjük ezt az alapvető mm, ennek az alapvető problémának a megoldását, így módon hozzájárul a szegénység leküzdéséhez. És természetesen itt vita eszmecsere is zajlott, és a nemi dimenzió is fontos e tekintetben nagyon sok fejlődő országban azok, a, akik a víz ellátását felelősek, azok a nők. Néhány héttel ezelőtt kollégámmal Tajikisztánban jártunk, és mindenhol láthattuk, hogy a nők szállítják a vizet, a nőket láttuk nagy műanyag kannákkal, hogy vízért mentek, hogy azt az otthonukba szállítsák. Tehát van ez a nemi dimenzió is, és aztán azt is meg kell jegyeznünk, hogy az Európai Unió és tagállamai a legfontosabb donátorok az a vízhez való hozzáférés és a higiénés körülmények javítása esetében 1,5 milliárd euróról van szó évente. Ezt is ki kell emelnünk, mert gyakran saját magunkat bélyegezzük meg unióként, noha jelentős erőfeszítéseket teszünk ezen a területen. Tehát nem szabad ostoba kritikát gyakorolnunk saját magunkkal szemben, mivel minden évben 1,5 milliárd eurót adunk a szegény országoknak erre a célra. És 2012-es jelentés is megmutatta, hogy ezen segítségnyújtás hatékonyságát még javítani lehet. A lényegről azonban nem szabad elfelejtkeznünk, ez egy jelentős pénzügyi hozzájárulás. Aztán néhány irányvonal, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet javítani a mi hatásköreink keretein belül. Először is itt van az emberi jogi dimenzió, a tiszta vízhez való hozzáférés tekintetében ez továbbra is a fejlesztési politikán középpontját képezi. Aztán itt eh, a víz fenntartható kezelése is eh, fontos, illetve ennek elérése 2030-ig, a 2015 utáni időszakban. Nos, ez szerepel a 2 per 2-es bekezdésében a véleményemnek. Aztán itt az, az egészségügy területén is erőfeszítéseket te, kell tenni. Itt uh, említettem a vas rövidítést, aztán meg kell erősíteni a kormányok tevékenységet is ezen a területen, különösen a sérülékeny lakossággal szemben a vidéki területeken. Itt szolidaritási kezdeményezésre is szükség van a Global Water Solidarity Platform keretein belül. Egy százalékos szolidaritás a víz és a higiénés viszonyok javítására. Ez egy remek kezdeményezés szerepel a véleményem négyes bekezdésében. Aztán a 2015 utáni időszakra vonatkozóan globális monitorozási mechanizmust kell létrehozni, hogy az elért előrehaladásokat értékelni tudjuk, az ENSZ belül, már ami a tiszta vízhez való hozzáférést illeti. Aztán a, itt vannak ezek a drákói terjedelmi korlátok ugye a vélemény megfogalmazását illetően, tehát csak néhány gondolatot tudtam itt megfogalmazni, és egyes pontokat talán bővebben ki lehetne bontani, amit itt most itt elővezettem. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, kérdezem a kollégákat, hogy kívánnak-e hozzászólni. Mária és Elislány valakit itt eltévesztettem, de mindegy, akkor legyen először Mária, és utána Eli, jó? És aztán Ignáció. Köszönöm szépen, Linda. A, a víz, emberi jog, ezzel egyetértek. Ezt kifejezetten így fogalmaznám meg, mert ez egy alapvető feltétel a túléléshez, és valamennyi ország fejlesztéséhez alapvető jelentőségű, amelyek nem rendelkeznek ezzel. Az igazságtalan hozzáférés a vízhez szintén tapasztalható, például a Szahara alatti övezet lenne erőteljesebben érintve, vagy egyik vagy másik ország. Itt a WHO és az UNICEF egyébként már jelezte, hogy előrelépések történtek a területen, ugyanakkor viszont igazságtalan a hozzáférés az adott lakosságokon belül is. Egyesek hátrányos helyzetben vannak, mégpedig a vidéki régiók, az urbánus régiókkal szemben, és természetesen a szociális egyenlőtlenség is megtapasztalható. Tehát nagyon sokak számára nehézség a tiszta ivóvízhez való jutás a szegényebb régiókban. Azt hiszem, hogy ezt is fel kell vennünk a jelentésbe, és erre is rá kell mutatnunk. A finanszírozásról már elhangzottak dolgok, hogyha a víz ellátás finanszírozásáról beszélünk, akkor arról is szó van, hogy állami kézben maradjon a vízellátás, vagy pedig magánvállalatok kezére akarjuk ezt adni. Szerintem a víz az egy közjó, tehát továbbra is az államnak kellene ezt rendelkezésre bocsájtania. Egyre több public-public partnerség létezik, tehát az egyik régió állami hatósága segíti a másik régió állami hatóságát. Hogyha privatizálunk, nagyon sok a negatív példa erre. A Nestlé koncern esetében is láthatjuk, amely kihasználja a jelenlegi joghézagokat, hiszen így a húst nagyon drágen értékesíti a Nestlé olyan régiókban, ahol a lakosság már amúgy is szegény. Ez bizonyosan nem módja annak, hogy a vizet elérhető áron rendelkezésre bocsássuk. Aztán itt van Nigéria példája, ahol rendkívül drága a víz, és hogyha az ilyenfajta felépéseket vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy elhibáztuk a célt. Tehát talán ezeket a gondolatokat is fel lehetne egy pontban menni a jelentésbe. Thank you. Um... Köszönöm. Akkor Elis Line, Patricia Taja nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Az árnyék előadó Patricia Toja nem tudott ma eljönni, és ezért fel kell, hogy olvassam az ő véleményét a nevében. Megköszönöm Preda előadónak ezt a kiváló munkát. Sajnálatos módon a víz az még nem prioritás Európában, illetve Európa napirendjét, pedig történelmileg is mindig konfliktus forrás volt, feszültségeket okozott és nagyon kényes kérdés volt. Fontos észben tartani, hogy a mezőgazdaság és az energetikai szektorban alapvető fontosságú. Az ENSZ következő éghajlatváltozási keretkonferenciáján a víznek kell a figyelem középpontjában állnia. A az állampolgári kezdeményezés ezért is jobban kezelendő. Ez a vélemény az Envitak bizottság jelentésével együtt kell, hogy ösztönző legyen, amely ezt a fontos témát segíti és újra lendületet vehet az állampolgári kezdeményezés segítségével. A víz közjó, és soha nem lehet belőle árucik. Alapvető fontosságú nem elfeledkezni erről a célkitűzésről 2030-ig mindenkinek az ivóvízhez való hozzáférést és megfelelő higiéniai körülményeket garantálni. Gyakorlatilag a szolidaritásra van szükség, és ezt a folyamatot előre kell vinni további más kezdeményezések segítségével. Nagyon fontos lenne egy alap létrehozásának a támogatása, mely azt célozza, hogy az infrastruktúrákat javítsa, és lehetővé tegye, hogy az alapvető higiéniai szolgáltatások és az ivóvíz elérhető legyen a fejlődő országokban. Köszönöm, Ignáció. Köszönöm, elnök asszony. Én tulajdonképpen egyetértek azzal, amit Preda úr írt a jelentés tervezetében. Én abból indulok, ki, amit Tajikisztánnal kapcsolatban mondott, hogy ugye a nők vitték a vizet. Az egyik probléma, ami Tajikisztánban tapasztalható, az az, hogy ugye Üzbegisztánnal osztoznak a vízforrásokon, és nincsenek meg a, az infrastruktúrális, nincs meg az infrastruktúra, hogy a falvakba elvigye a vizet. Intenzív mezőgazdaság használja fel a víznek a legnagyobb részét, kínai multinacionális cégek és hát persze, hogy a politikai feszültségről nem is beszéltem még a, arról, hogy ki ellen, kitartja ellenőrzése alatt ezeket a területeket és a vizet. A fejlesztéspolitikát, hogyha észben tartjuk, akkor a, úgy kellene eljárni, hogy meglegyen az infrastruktúra, amely elviszi, eljutatja a vizet a városokba és a falvakba, hogy ez legyen a prioritás, és hogy mindig állami kézben maradjon ez, közkézben maradjon ez, ahogy Hobusz kolléga is mondta, nagy veszély az, hogyha a víz kezelését az Európai Unión belül és kívül magánkezekben hagyják. Tulajdonképpen a nyeresség lesz itt a fő szempont, és a közjó, a szolgáltatás, amit az állampolgároknak nyújtanak, az gond lesz, nem feltétlenül érhető ez el. A, tulajdonképpen a víz, ez egy emberi jog, a vízhez való hozzáférés, és észben kell tartani, hogy akár még az Európai Unióban is elmondhatjuk, hogy nincs mindenütt szabad hozzáférése a, mindenkinek a vízhez, tehát nem minden állampolgár rendelkezik ezzel. Köszönöm. Thank you, Mrs. Befea. Köszönöm, Befea asszony, és utána Díja asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg nekem, hogy egy kicsit gondolkodjak Préda úr munkájával kapcsolatban, amely egyébként optimálisnak tűnik. Én is részt veszek még más szakbizottságok munkájában, ahol ehhez kapcsolódó témákról beszélünk. Egyébként ez egy olyan állampolgári kezdeményezés, amelynek ugye nagy sikere van, és pont most foglalkozunk annak az irányelvnek a felülvizsgálatával, amely az állampolgári kezdeményezésekről szól, és hogyha ebből indulok ki, akkor azt mondhatom, hogy ez az egyetlen kezdeményezés, amelynek nagy sikere volt tehát. Érdemes elgondolkodni ennek a jogszabálynak a felülvizsgálata során azon, hogy például mit szeretnénk kiemelni a petíciós bizottságnak, tehát a, meghatározhassanak a változásokat a szerződésekben, hogy konkrét témákkal lehessen foglalkozni. Aztán, ami az emberi jogokat illeti, a meggyőződésünk az, hogy a víz az valóban emberi jog, és már 50 évvel ezelőtt szerepelt ez az ENSZ-ben, és meghatározták, jelentették, hogy az ivóvízhez való hozzáférés, a higiéniás körülményekhez való hozzáférés, az mind-mind emberi jog, ugyanúgy, mint a többi és hát ami az Európai Uniót illeti, itt már szintén kijelentettük, hogy az emberi jogok voltából fakadóan mindenütt biztosítani kell a tiszta ivóvízhez való hozzáférést az állampolgároknak. Ami azt illeti, hogy mennyire működünk együtt, a, és mekkora politikai koherencia, a 208-as cikkre szeretnék emlékeztetni a szerződésben. Itt szerepel, hogy a fejlesztés és az együttműködést alkalmazzák a fejlődő országok támogatásának érdekében. Az egyik fő lépés az az, hogy garantáljuk, hogy a politikáink koherensek legyenek, és hát a, itt megint mondom, hogy az emberi, olyan emberi jogokról van szó, amelyeket az ENSZ már deklarált nagyon régóta az, és az ENSZ-ben egyhangú támogatást kaptak. Ahogy a kollégák is mondták, a víz az nem egy termék. Az Európai Unió 2060-as elve azt mondja, hogy ez nem kereskedelmi árucikk, hanem a természeti örökség része. A az állampolgárok azt szeretnék, hogy az ő jogukat a vízhez és a biztonságos ivóvízhez és a higiénés körülményekhez elismerjék, illetve hogy ezt a jogot élvezhessék. A Water Supply Sanitation and Hygiene programon keresztül van lehetőség ezen a téren cselekedni. Az egyik alapvető eleme Preda úr javaslatának pontosan az, hogy emlékeztet, hogy a fenntartható fejlődés egyik célkitűzése az pont az lenne, hogy a biztonságos ivóvízhez alapvető higiénés körülményekhez való hozzáférés biztosítsák. És ne felejtsük el azt, hogy mi is több mindent tudunk tenni, nem csak azért, hogy ezt a célkitűzést támogassuk, hanem hogy konkrétabb célokat is meg lehet határozni, és hatékonyabb monitoringot is lehet folytatni. Köszönöm, Szél úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden csak gratulálnék Préda úr munkájához. Nagyon jól közelítette meg ezt a kérdést. A 2015-ös időszak utáni e, jövőre is gondolt, a e, milleniumi fejlesztési célkitűzésekre, arra, hogy fenntarthatóan e, lehessen biztosítani az ivóvízhez és a higiénés körülményekhez való hozzájutást mindenkinek, és itt vár, tehát nagyon jó megközelítést alkalmazott az új fejlesztési keretbe illesztette tehát a megközelítését. Én mindenképpen üdvözlöm azt, hogy a bizottság komolyan vette ezt az állampolgári kezdeményezést, mert ugye ez nem volt igaz az előzőekre. Tehát ebben az értelemben ez egy nagyon pozitív lépés. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottságnak van valami hozzáfűzni valója? Kérem, talán mutatkozzanak is be. Paolo Csikarelli vagyok, a DigiDevCo-ban dolgozom, és a vízügyi eh, osztályvezető vagyok. Nos, biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság eh, víz- és csatornázási ügyekben nagyon komolyan veszi a felelősségét. Az előző finanszírozási keretben 70 millió ember számára biztosítottunk jó vízellátást, és több 10 millió ember számára a csatornázást támogattuk. Nem csak az ivóvíz és a csatornázás szempontjából kell ezt közelíteni. Ez igazából egy olyan horizontális kérdés, amely áthat számos más témát is, Éppen ezért a víz, az energia és az élelmiszerellátás biztonsága szélesebb megközelítésben gondolkozunk, hiszen ahogy azt többen említették, gyakran egymásnak ellentmond a felhasználás olyan területeken, ahol például az öntözéses gazdálkodás veszélybe sodorja az emberek jó víz ellátását adott esetben ami pedig egy alapvető emberi jog. Az Európai Bizottság egy olyan emberjogi eszköztáron dolgozik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy minden általunk finanszírozott projektben eh, megvizsgáljuk az emberjogi aspektusokat remélhetőleg ennek segítségével nagyobb mértékben tudunk majd koncentrálni az uh, ivóvízellátásra, amely alapvető emberi joga. Ami a PPP konstrukciót illeti, nos ezzel kapcsolatban nem csak egy public-private, hanem egy public-public vagy egy private-private megoldás is célra vezető lehet az infrastruktúra mindig állami kézben marad, de gyakran magáncégek szolgáltathatnak. Alapvetően azt próbáljuk elérni, hogy az egyetemes hozzáférést biztosítsuk az ivóvízhez, megfizethető, fenntartható, befogadó módon. Tehát ivóvizet mindenkinek, de olyan módon, hogy az fenntartható megoldásokra épüljön. Ez természetesen a magánszektor részvételére is szükség van. A leges, legszegényebbek ivóvízhez való hozzáférése természetesen olyan alapvetés, amelyhez nem férhet semmiféle kérdés. Köszönjük. Préda úr szeretne ezen a ponton valamit hozzáfűzni? Nos, egész egyszerűen szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, illetve a DEFCO főigazgatóság nevében hozzászóló úrnak. Az hozzászólásokban elmondottak alapvetően a módosító indítványokban is szerepelnek, ahogy azokat láttam. Olyan módosító indítványokat várok és szeretnék befogadni, amelyek tényleg javítanak a szövegen. Persze sok mindenről beszélhetnénk még, most a részletekben nem mennék, csak úgy általánosságban mondanék egy pár dolgot. Ne felejtsük el, hogy ezt a fejlesztés politikai szakbizottság nevében írjuk ezt a jelentést az ENVI-hez becsatornázva. Hautalasszony, Hautalasszony már nincs ide, azért elmondom így is, hogy olyan ideológiai kérdéseket multicégek, magáncégek, ezek, ezek Hautala asszony, Heidi, hozzád beszélek illetve önhöz beszélek. Politikai párbeszéd szempontjából talán érdemes odafigyelni a válaszra is. Tehát az envi számára készítjük ezt a véleményt, éppen ezért nem itt és most kell az ideológiai kérdésekre megoldást találni, a magánkezdeményezésekkel kapcsolatos, vagy a kapitalizmussal kapcsolatos véleményüket. Kedves kollégák, ne ebbe a jelentésbe próbálják meg betúszakolni szerintem. A vízhez való hozzáférés ennél fontosabb. Nem ez a helye annak sem, hogy az állampolgári kezdeményezések státuszát meghatározzuk. Az Alkotmányügyi Szakbizottságban Söpflin úr dolgozik ezen a kérdésen, Éppen ezért legyünk egy kicsit, gyakoroljunk önkontrollt, a DEVE nevében készítjük ezt. Ne felejtsük el. Nem lehet a világ összes problémáját, például az ideológiai különbségeinket ebben a jelentésben megoldani, ezt nyilván önök is jól tudják. A ivóvízhez való hozzáférés, erről beszélünk itt egy hosszú szöveg, amelyben mindenről megpróbálunk beszélni, ez sehova sem vezet. Ki jól ismerjük a régi mondást, ki sokat markol, keveset fog, azt hiszem, hogy ez kell, hogy vezessen bennünket most is. And thank you very much to Mr. Preda. Sorry for the last minute. Köszönöm Preda úrnak. Westcott úr csak 15 perc múlva kellett volna, hogy megérkezzen, de most már, hogy itt van, így most már nem kell a módosítani a napi renden, hogyha ez mindenki számára elfogadható persze. A módosító indítványok benyújtásának a határideje jövő hét, nem, azutáni hét, április 14-e, hogy pontosabb legyek. És mikor szavazunk? Május 6-án. Na, kedves kollégák! Lássuk a következő napi rendi pontot. Lapozok előre, hátra, mindenfelé, de megtalálom végül 15-ös napi rendi pont, az EU és Afrika közötti kapcsolatok. Nagy örömömre szolgál, hogy itt van közöttünk Nick Westcott, aki az Európai Külügyi Szolgálat afrikai felelős igazgatója. Most érkezett vissza Nigériából, ha jól tudom, ahol nagyon fontos választások zajlottak történelmi hatalomváltás folyik. Nyilván beszámol majd erről. A koordinátorok úgy gondolták, hogy érdemes Afrikával foglalkoznunk. Sokan úgy beszélnek Afrikáról, mint, hogyha, mint hogy sokan egy kalap alá veszik mondjuk egész Európát is, ennél nyilván sokkal bonyolultabb a helyzet. Különösen foglalkoztat az bennünket, hogy az Afrikai Unió és az Európai Bizottság közös ülésén milyen napirendi pontok szerepelnek majd. Április 27-én fognak majd erről beszélni. Az EU tehát nagyon aktív ez ügyekben. Meg is adjuk Nick Westcottnak a szót. Körülbelül egy óránk van erre a napi rendi pontra, akkor talán érdemes egy 20 percbe sűríteni a mondani valóját, és utána a kollégáknak adom meg a szót. Köszönöm. Linda. Köszönöm szépen, Linda. Tisztelt szakbizottsági tagok. Nagy öröm, hogy eljöhetek idő és tájékoztatást adhatok. Nem fogok sokat beszélni, mert engem inkább az érdekel, hogy milyen kérdéseik vannak, és hogy milyen információkat adjak Afrikáról, de talán az EU-afrikai kapcsolatokat röviden áttekinthetném, és kiemelhetném a fejlesztési kérdéseket. Őszintén szóval mindenütt, mindenhez kapcsolódnak a fejlesztési kérdések. Az EU-Afrika kapcsolatok tulajdonképpen két eszközön keresztül valósulnak meg. Az egyik a kotonói szerződés, amely a gazdasági és politikai kapcsolatokra vonatkozik az EU és az AKC országai között, a legtöbb ország ugye afrikai az AKC tagok közül. A másik pedig a közös EU-Afrika stratégia, ezt 2007-ben fogadták el a második csúcsértekezleten az afrikai és az EU országok között Lisszabonban. Ez a stratégia egy nagyon átfogó dokumentum, 8 terület, gyakorlatilag mindent lefed, és ezt megerősítették a tavalyi EU-Afrika csúcson, amit itt Brüsszelben tartottak áprilisban, gyakorlatilag pontosan egy évvel ezelőtt. Ez volt a legnagyobb csúcsértekezlet egyébként, amit az EU a történetében szervezett itt Brüsszelben. Itt megerősítették tehát az alapelveket, ennek a közös stratégiának az alapelveit, de egyébként a hangsúly az közvetlenebben három alapkérdésre helyeződött. A béke, a prosperitás és az emberek. És ez egyébként a csúcsértekezlet következtetéseiben is szerepel. Ezen végig szaladhatok röviden, hogy miben állapodtunk meg, és most mit teszünk mindezzel kapcsolatban. A folyamat következő lépése ahogy elnök asszony is mondta, a biztosok kollégiuma, illetve az Afrikai Unió kollégiuma közötti találkozó, ez majd, de most lesz április 22-én itt Brüsszelben. És a 10 afrikai uh, uniós biztosból uh, 9 azt mondta, hogy jön, és az unióból azt hiszem, hogy már a 28-ból már 21 fő azt mondta, hogy uh, részt vesz a rendezvényen, tehát gyakorlatilag minden uh, aki jelen lesz. Ez jelzi azt is, hogy mekkora fontosságot tulajdonít mindkét fél a, ennek a találkozónak. Juncker úr és Zuma urak lesznek a társelnökök gyakorlatilag lefedi mindez a békétől és biztonságtól a fejlesztési kérdéseken, globális kérdéseken, éghajlatváltozás, migráció, tudomány, technológia, mezőgazdaság, kereskedelem és egyéb ipar és infrastruktúra fejlesztésen keresztül az összes árnyalatát a kapcsolatainknak. Lesznek természetesen külön csoportok, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak majd kiemelek egy-két témát, amely valószínűleg feljön. Idén lesz még egy közös éves fórum is, ez egy hivatalos szintű fórum, és azért szervezik, hogy a megállapodás végrehajtását kísérje figyelemmel. Ez a fórum valószínűleg majd a nyár végén, őszelején lesz Addis Abebában, és megint az összes, tehát mind az 54 Afrikai Uniós tagállam, a 28 EU-s tagállam és a bizottság lesz érintett, tehát egy megint egy nagy ülésről lesz szó, de még az érintettek, a civil társadalom, az üzleti szektorok és más csoportok képviselői is jelen lesznek annak érdekében, hogy a két kontinens közötti kapcsolatok széles skáláját lefedjék. A következő csúcs 2017-ben lesz a két kontinens között, a legutóbbi csúcs után három évvel, majd valahol Afrikában a helyszínt még nem döntötték el. A kapcsolatok erejét nem csak az adja, hogy van sok közös érdek, hanem az is, hogy a célkitűzések és értékek is, alapértékek is közösek. Ezek között szeretném tehát, ezeket szeretném felsorolni, a három fő címen szaladok a fordított sorrendben, és kezdem az emberekkel. Erről szól minden. Itt több al fejezet van, ha fogalmazhatok így. A kapcsolatok és a csere, lefedi a migrációs kérdést például, és erről többet is mondok majd. A második dolog ugye a fejlesztés, az oktatás, az egészségügy, és mindazok a témák, amelyek a emberek fejlesztéséhez, fejlődéséhez szükségesek mindkét oldalon, és a harmadik dolog pedig a jogok, az emberi jogok, a kisebbségi jogok, a személyi jogok, a gyülekezés, szabad gyülekezés joga, szólásszabadság joga, tehát azok az alapértékek, amelyek a magánszemélyeket érintik. És itt tulajdonképpen sokkal nagyobb az a terület, amelyben egyetértünk, mint gondolnánk, mert néha azokra, csak azokra az elemekre koncentrálunk, ahol véleménykülönbség van. Hát persze ezek mindig a figyelem középpontjában vannak, az igaz. Visszatérek a migrációra. Itt nagyon sok minden zajlik mind a két oldalon. Van egy fontos lépés, a, ami a legutolsó csúcson következett be. Volt egy közös nyilatkozat, és egy ötlépéses cselekvési tervet fogadtak el az EU-s és afrikai országok a migrációról. Tehát nyilván ez egy olyan kérdés, ahol hasonlóak az érdekeink az EU-nak és az Afrikának is. Mik ezek az érdekek? Egyik kontinens sem kívánja, hogy az embereket hogy az emberek arra kényszerüljenek, hogy gazdasági vagy politikai okokból el kelljen hagyniuk hazáikat. Tehát mindenki azt szeretné, hogy az emberek ott tudják leélni békében és biztonságban az életüket, ahol megszülettek. Nyilván a szabad mozgáshoz meg kell, hogy legyen a joguk, jó okkal még, és akadályok nélkül. De senkit nem lehet kényszeríteni akarata ellenére, vagy kívánsága ellenére. Tehát azt szeretnénk, hogy senkinek kényszerüljön arra, hogy távozzon és itt értünk egyet, hiszen az afrikai kontinensről nagyon nagy a migráció, de a kontinensen belül is nagy a migráció, mi gyakran a kontinensek közötti migrációra figyelünk oda, de azt nem feltétlenül ismerjük fel, hogy az afrikai országok között is előfordul ez, hogy az emberek el kell, hogy hagyják az otthonukat, menekültek, vagy az adott országon belül válnak hontalanná, és így tovább. És ezeket a helyzeteket kezelni kell. Az EU számára nagyon fontos, hogy a származási országokkal felvegyük a kapcsolatot. Tehát a migránsok hazájával, akik hozzánk érkeznek, azok, azon migránsoknak a hazájával. Ez a kártomi folyamat Kelet-Afrika és Afrika szarva részére, és egy másik Észak-Afrika és Kelet-Afrika esetében. Ezek a folyamatok nagyon fontosak az EU-afrikai kapcsolatok között. Gyakorlatilag már 10-15 éve zajlanak ezek a folyamatok, és jó elő, előlépéseket tudtunk elérni. Én mielőtt Brüsszelbe érkeztem, Nyugat-Afrikában dolgoztam, és tényleg be tudok számolni arról, hogy a valóságban is hatásosak ezek a dolgok, tehát a mobilitási partnerség és minden olyan lépés, amely az illegális migrációt próbálja visszaszorítani, az hatásos. Most Afrika, az Afrika szarvában dolgozunk a kártumi folyamattal. Hogyha nem vennénk fel a kapcsolatot a származási országokkal, akkor gyakorlatilag a probléma gyökerével nem tudnánk foglalkozni, pedig ezzel kapcsolatban a véleményünk ugyanaz, mint az afrikai országoké, hogy senkit nem szabadna, hogy arra kényszerüljön, hogy elhagyja a hazáját. Rengeteg kérdésben zajlik tehát a párbeszéd az összes érintett országgal, ahol az állampolgárok távozásra kényszerülnek. Az a célunk, hogy komoly lépést érjünk el a migráció alatt húzódó valódi okok kezelésében. Hát nyilván ez nem csak a külügyi szolgálatot érinti, hanem minden intézményt, és együttműködünk a bizottsági főigazgatóságokkal is. Én részt vettem a két római ülésen tavaly Rómában. Mogherini asszony szervezte ezeket, és az biztos, nagyon is azt lehet mondani, hogy közös erőfeszítés volt, hiszen ezen országokkal fenntartott külkapcsolatok ugyanolyan fontosak, mint az, hogy hogyan kezeljük aztán azokat, akik ide érkeznek hozzánk. Hadd tegyek rá a második nagy területre, a prosperitásra. Ez tulajdonképpen az a téma, amely a leginkább ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik, hiszen ide tartoznak a fejlesztési kapcsolatok, és ezeket a kotonai szerződés határozza meg. A külügyi szolgálat itt is dolgozik, tevékenykedik, de hát nyilván a DEFCO főigazgatósággal együtt, mert ez a főigazgatóság felelős a programok végrehajtásáért. Van több terület, ahol az LKS részt vesz a munkában, eredetileg a szerződés értelmében mi közösen viseljük a felelősséget a programozási folyamatért a DEFCO-val, tehát azt határozzuk meg, hogy milyen területeken használjuk fel a fejlesztési támogatásokat, fejlesztési forrásokat. Ezt, ez azért van így, hogy koherens legyen az országokkal kapcsolatos megközelítésünk, tehát a politikai és a gazdasági kapcsolatokat is figyelembe vegyük, plusz a fejlesztési partnerséget is. És nagyon intenzíven dolgoztunk ezen a területen, a DEFCO és az LKS e szoros kapcsolatot tart egymással, a delegációk közötti szoros a kapcsolat az érintett országokban, tehát azt mondhatnám, hogy valódi együttműködésről van itt szó. A második dolog, amit még mondani akartam, az, hogy a kotonói szerződésnek tulajdonképpen e, alapeleme ez, hogy itt két lába van, a gazdasági lába, ha fogalmazhatok így, a gazdasági együttműködés, és a politikai lába, a politikai párbeszéd, amelyről a nyolcas cikk szól enélkül a két láb vagy két pillér nélkül nem fejlődnek a kapcsolatok, legalábbis nem olyan gyorsan, ahogy lehetne. És a politikai párbeszéd az mindig is szerves része a folyamatnak, nem csak az afrikai, hanem a többi AKC országgal is. Ez azért fontos, mert vannak olyan területek, ahol a segítségnyújtás a jó kormányzástól függ például, tehát hogy a partnerországban a jó kormányzás hogyan valósul meg. Ez különösképpen a költségvetés támogatásra igaz, mert ez egy nagyon hatékony és eredményes segítségnyújtási forma, de arra támaszkodik, hogy a nyújtott támogatást valóban azokra a célkitűzésekre használják fel, amelyekről a megállapodás szólt, segíti tehát az érintett országokat, viszont azt is megköveteli, hogy a politikai, tehát a makrogazdasági és egyéb politikák következetesek legyenek, és a végrehajtás is az legyen. És erről nekünk meg kell győződnünk. Vannak kihívások ezzel kapcsolatban, és teljesen jogos, hogy önök, mint a Fejlesztési Szakbizottság, vagy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, vagy a számvevőszék szeretné, szeretne megbizonyosodni arról, hogy a forrásokat valóban az eredeti legkitűzött célokra használták fel. A politikai párbeszéd az ennek egy fontos része, ugyanúgy, mint a számvitel és az audit eljárások. Van egy-két friss ügy, friss eset, ahol egy-egy partnerország eltért az eredeti követelményektől, és ezért felfüggesztettük, a, vagy visszatartottuk a költségvetés támogatást. Ez lehetővé tette, hogy a párbeszéden keresztül nyomást gyakoroljunk az érintett partnerországra, hogy visszatérjen az eredeti kerékvágásba. Ugandára gondolok, mint az egyik példa, komoly csalásra derült fény a miniszterelnöki hivatalban. Itt nem konkrétan EU-s pénzekről volt szó, hanem más donoroktól érkezett forrásoktól, de hát mi is, és a többi donor is felfüggesztette a támogatást egészen addig, amíg be nem azonosították a csalás forrását, és nem orvosolták a helyzetet, nem csak ezt az egy konkrétat, hanem szigorúbb intézkedéseket léptettek életbe annak érdekében, hogy a csalás elkerülhető legyen a későbbiekben, és ezután folytatódott a támogatás folyósítása. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon jó nyomásgyakorlási lehetőség ez, hogyha ha nem lenne, akkor nem tudtunk volna így befolyásolni senkit. Az úgynevezett Cashgate ügy, Bentről asszony hivatal idejének végén Malawiban volt egy másik ügy, ahol szintén felfüggesztettük a költségvetés támogatást egész addig, amíg a szükséges intézkedéseket életben nem léptették, és akkor volt egy kevésbé drasztikus ügy, ha úgy tetszik, amikor is a gánai költségvetés támogatást függesztettük fel, mert a makrogazdasági kritériumoktól tértek el, és volt, felmerült a csalás gyanúja, amit aztán sikerült tisztázni. És itt is az történt, hogy a felfüggesztési időszak alatt az IMF-fel együttműködve egy elég szigorú programot tudtunk összeállítani. Azt hiszem ez néhány napon belül lép majd életbe. A gánai kormány segíti abban, hogy a makrogazdasági politikát és a fiskális politikát visszaterelje a megfelelő kerékvágásba. Tehát addig nem indul a finanszírozás tehát nem létező munkásokat nem fizetnek, és így tovább ezeket azért a dolgokat azért garantáljuk. Tehát az LKS egyébként ebből is látszik, hogy segítő szerepet játszhat, a, DEFCO-t támogathatja, és ezért is van, hogy ott hozunk a végrehajtási, végrehajtásért a felelősségben. A több afrikai országban is a kormányzás egy fontos téma, és itt az intézményépítéshez nyújtunk támogatást annak érdekében, hogy stabil alapjai legyenek a demokrácia kiépítésének, illetve a hatékony kormánynak. Tehát teljesen mindegy, hogy az igazságszolgáltatásról vagy pénzgazdálkodásról van szó, vagy a demokratikus intézmények kiépítéséről, parlamenti támogatásról, választási bizottságokról, és így tovább ilyenek esetében támogatunk mindig van egy elméleti rész, illetve egy gyakorlati támogatás, és figyeljük, hogy sikerre vigyük ezeket a dolgokat. A választásokról majd még beszélek később. Ezen a fejezeten belül még meg kell, hogy említsem a magánszférát is mert a magánszférával is felvesszük a kapcsolatokat, illetve hát a kereskedelmi szereplőkkel. Hát nyilván a kereskedelmi kapcsolatok Európa és Afrika között nagyon fontosak a mindkét kontinens számára 250 milliárd eurónyi értéket tesznek ki többé-kevésbé mindkét irányban, tehát ez azért igen jelentős. És a beruházásokra is ugyanez igaz. Ez azt jelenti, hogy az EU és Afrika e, egymás legközelebbi és legnagyobb gazdasági partnerei. Vannak, akik egyébként már megközelítik Afrika helyét, néhány feltörekvő gazdaság, de még mindig igen jelentős ez a kereskedelmi gazdasági kapcsolat. És van ennek egy érdekes eleme. Az Afrikából származó import az Európai Unióba nem csak nyersanyagokból áll, hogyha megnézzük Kínát, akkor szinte majdnem teljesen nyersanyagokról van szó, de a hozadott értékű termékeket Európa biztosítja a gyártószektor számára, a gyáripar számára, és ez gyakran erről elfeledkeznek az emberek, amikor csak a számadatokat vizsgálják. Úgyhogy azért ezt érdemes figyelembe venni a fejlesztési kapcsolatokban is. Hiszen ez a két kontinens így működik, így is működik együtt. Ez azt jelenti, hogy az EKS például részt vesz olyan cselekvésekben is, amelyek a befektetői környezetet javítják, nem csak külföldi, hanem belföldi befektetők számára is. És van két kulcsmondat, amelyet a tavalyi csúcsról idézhetnék. Az egyik, hogy a segélyezéstől a befektetés felé elmozduló kapcsolatot kellene erősíteni, ami Ázsiára igaz volt néhány évvel ezelőtt. A másik pedig, hogy a vállalkozói potenciált támogassuk, erősítsük Afrikán belül. És ez a két elem nagyon fontos része a politikánknak. És nyilván itt a kereskedelmi főigazgatósággal is szorosan együttműködünk és remélem, hogy a vállalkozási főigazgatósággal is e, ez lesz a helyzet. Még itt igen nagy a potenciál a kapcsolatok kiépítésére. A prosperitás utolsó aspektusa, amelyet említenék, a regionális integráció erősítése. Európából ezt jól tudjuk, a piacok integrálása a növekedést felgyorsíthatja és ösztönözheti. Nagyon sok afrikai országban nincs megfelelő, gyakorlatilag a kritikus tömege meg ezeknek a piacoknak, hogy a munkaintenzív vállalkozások, a gyártás megélhessen, és ezért nagyon még fontosabb a nagyobb piacok kialakítása, az integrálás, mint Európában, azért, hogy kereskedelmileg életképesek legyenek ezek az iparágak, a gyáripar és így tovább. Most akkor hat érjek rá az utolsó területére, a partnerségnek, ami a béke főcímet viseli, és erre egyre nagyobb hangsúly helyeződik. Azért, mert egyre jobban értjük a fejlesztés és a biztonság közötti kapcsolatot, és elismerjük azt, hogy egyik sem működik a másik nélkül. Semmi nem teszi tönkre jobban a megélhetést, a jólétet, mint a konfliktus. Tehát a konfliktus megelőzése, ahol ez felüti a fejét, és a gyors megoldása nagyon fontos minden fejlesztési lépésben. Több formája lehet ennek. Lehet ez válságkezelés, akkor, amikor egy-egy válság tör ki, és itt is a fejlesztési költségvetés felhasználásával segítjük az afrikai felet abban, hogy meglegyen a kapacitása a válságkezelésre. Diplomáciai és politikai szempontból nagyon aktívak, különösképpen a regionális gazdasági közösségek és az Afrikai Unió megpróbálják a konfliktusokat feloldani vagy megelőzni. Viszont ez a fizikai oldalra nem mondható el. A fizikai oldalon az Európai Unió aktív, az afrikai béke eszközön keresztül, több békefenntartó misszió támogatásával. Előfordul ez azért, mert többet tudunk tenni, mint ami az, amire az ENSZ esetleg képes lenne. Ez itt a konfliktus megoldás, konfliktus rendezés, az Amisom például Szomáliában erre egy jó példa. Az ott részben ez az afrikai béke eszköz finanszírozza az Afrikai Unión keresztül, de egyébként Máliban is és a Közép-Afrikai Köztársaságban is segítettünk ilyen missziókat, és például a Boko Harammal szembeszálló erőkben, multinacionális erőkben is részt vettünk, illetve támogattuk ezt a harcot csátban, és ezt senki más nem tudta megtenni. Tehát ez is mutatja, hogy fontos befektetés az, hogy Afrikában a béke és biztonsági struktúra, architektúra kialakuljon, tehát ez azt jelenti, hogy a saját konfliktusaikat gyorsabban, zökenőmentesebben tudják megoldani. Nagyon szívesen megyek még további részletekbe, hogyha az önöket érdekli, és tudok beszélni azokról a regionális konfliktusokról, ahol az EU szerepet vállalt, és tudok arról beszélni, hogy a fejlesztési rendszerek hogyan használatosak. A Kongói Demokratikus Köztársaságban is megpróbálunk segíteni, nem csak humanitárius segítségnyújtást nyújtunk, hanem erről áttérve fejlesztési segítséget, támogatást is. A Száhel övezetben az EU Száhel stratégiája, stratégiájának égisze alatt, ez egyébként az első példája volt annak, hogy az átfogó megközelítést megvalósítjuk, tehát ennek a stratégiának az égisze alatt nagyon sokat fektetünk be abba, hogy a régió gazdaságilag és ökológiailag is törékeny területét fejlesszük tesszük ezt annak érdekében, hogy a terrorista csoportok és bűnözők ne legyenek az egyetlen munkaforrás. Aztán egy tröszt alapot hoztunk létre, Franciaország, Németország, Hollandia, mások és a DEFCO vett ebben részt. A CSDP misszióval együtt működve hát természetesen az ENSZ-szel együttműködve próbálunk biztonságot teremteni, illetve stabilizálni a helyzetet. És végül pedig Nigéria példáját említem, és a Boko Haram kihívását a csát környékén, remélhetőleg a választások után újra e, Észak-Nigériában a gazdasági fejlődés és az oktatásra helyeződik át a hangsúly, hiszen oktatás nélkül ezt láttuk, hogy a e, Boko Haram az üzenetét gyakorlatilag akadály nélkül tudja továbbítani, és e, területeket tud magának szerezni, illetve új embereket tud rekrutálni a soraiba. Szükség van itt persze a kormány válaszára, reakciójára is, hogyha szembe akarunk nézni ezzel a kihívással. Aztán még valami, ami fontos lehet a Fejlesztési Bizottság számára, hogyha ilyen kényes körülmények között nyújtunk fejlesztési támogatást, akkor ne felejtjük el, hogy ez nem kockázatmentes. Tehát valamennyi kockázatot vállalni kell, tudnunk kell, hogy nem lehet elszámolni ezekkel a pénzekkel az utolsó fillérig viszont ha nem támogatunk, ugye sokkal rosszabb, persze a megfelelő számvitel az ettől függetlenül még nagyon fontos. Viszont vállalnunk kell a kockázatokat, mert kockázatvállalás hiányában a problémák súlyosbodnak, és akkor majd többet költhetünk humanitárius segítségnyújtásra. És többbe kerül majd a konfliktus utáni stabilizálás hogy amiért nem vállaltunk kockázatot. Az utolsó dolog az a cél, hogy elkerüljük a konfliktusok kialakulását, és olyan intézményeket és olyan kormányzást létrehozni, amely ezeket megelőzi. Ez a fejlesztési politika és a politikai partnerség Afrikával fontos része is és nagyon sokat fektetünk tehát az intézmények kiépítésébe, támogatásába, és rengeteget a választásokba. A nigériai választások, amelyekről most értem vissza, egy klasszikus példáját adják ennek. Nigéria ugye hatalmas ország, és hát azért tud gondoskodni magáról nagyon sok szempontból, azért nem szegény ország, hát mondjuk azt, hogy hogyan osztják el a javakat, azt vitathatjuk, de hát ez az ő dolguk Viszont azért vannak olyan dolgok, amiket mi tehetünk, és a választások támogatásához mi 35 millió eurót ajánlottunk fel a választási bizottságnak, az ilyeneknek, és a civil társadalmi csoportoknak. A szavazók tájékoztatását támogattuk, illetve a választási bizottság kapacitás erősítését, szakértelmet nyújtottunk, amely aztán felhasználható és ahogy mondtam, ugye a, a szavazók tájékoztatása nagyon fontos volt, illetve az, hogy a polgárok, ahogy maguk a nigériaiak nyomon kövessék ezeket a választásokat, és az, hogy ez hogy zajlik, valamint volt választási megfigyelő misszió is. Santiago Fizes kollégájuk volt a, ennek a vezetője, a fő választási megfigyelő, és több európai parlamenti képviselő csatlakozott hozzá arra a néhány napra, hogy a választásokat megfigyeljék, és a szerepük nagyon jelentős volt, tehát hatalmas mértékben hozzájárultak ahhoz, hozzájárultak ahhoz hogy külső, független igazolást adjanak a választásokról. Volt a nemzetközösségből is, illetve az Afrikai Unióból is, a USAID-ből is választás megfigyelő misszió, és nagyon gyakorlatilag elmondhatnám, hogy nagyon szorosan együttműködtünk egymással, tehát ezek a missziók együttműködtek, hát annak nem sok értelme lenne, hogyha az egyik választási megfigyelő misszió azt mondaná, hogy semmi nem volt jó, a másik pedig szuperlatívuszokban beszélni a választások lebonyolításáról. Tehát együttműködtek a megfigyelő csoportok, és közösen dolgozták ki az ajánlásaikat is, és ez nagyon-nagyon jól működött, és el lehetett azt is mondani, láttuk, hogy az emberek bíznak az, abban, amit az Európai Unió mond, a sajtótájékoztatón lehetett ezt látni, az Európai Unió sajtótájékoztatán volt a legnagyobb rész, sajtótájékoztatóján volt a legnagyobb részvétel az összes közül ezek a lépések azt hiszem valóban lényegileg hozzájárultak ahhoz a tényhez, hogy a legbékésebb és legszabadabb választásokat láthattuk most Nigériában az ország történelmében, és békés kormányváltásra került sor. A kormánypárt vesztett, és most ez a hatalom átadás rendkívüli békés módon zajlott le. Ez komoly fordulópont, és azt hiszem, hogy az a támogatás, amit mi nyújtottunk, másokkal együttműködésben természetesen, fontos szerepet játszott ebben, és segített a konfliktus megelőzésében. Ugyanis a konfliktusnak nagyon komoly kockázata volt, a, bármelyik fél megpróbálhatta volna azt állítani, hogy csalás volt, vagy nem jól bonyolították le a választásokat, és akkor aztán komoly konfliktus lehetett volna. Ezzel befejezem, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Kérdezném a képviselőket, hogy jelezzék, hogy ki kíván kérdezni, hogy ne aggódjak itt az idő miatt. Pereira, Maria Heubuck, Mr. Um, Weilenen, Heidi Hautala. Hát ezek a kollégák kértek szót Három percet adok mindenkinek. És magamat is vegyük fel a listára. Venta kollégával kezdjük. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony még egyszer. Nagyon érdekes információkat hallottunk, mivel csak három percem van, ezért nagyon röviden. Westcott úr felvázolta az EU-Afrika stratégiáját, nagyon fontos kérdések merültek fel, politikai stabilitás elhangzott, a kereskedelem, üzleti modell, társadalmi kérdések, emberi jogok, politikai párbeszéd. A végén a Nigériáról beszélt. Burundiban is választások lesznek, erre utalnék röviden, mert az elmúlt napokban, hetekben sokat beszéltünk az emberi, jogs emberi jogsértésekről Burundiban. Az emberek félelmei úgy tűnik, hogy nem teljesen megalapozatlanak. A választások szervezői azt mondják, Hát, mindenféle politikai ellenállás egy ellenvéleményt illegálisnak tekintenek. Az egyházat is te, folyamatosan támadják. Bizonyagasztó jelek ezek. Arról nem is beszélve, hogy politikai szerepük, a katonai csoportok politikai szerepe is egyre nő. Ez komoly kérdőjeleket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a Nigériában történtek pozitívan befolyásolhatják az egész afrikai kontinens, ugyanakkor Burundiban azt látjuk, hogy messze nem megoldottak a problémák, és Burundiban bizony nagyban eltérhet a helyzet, ez különösen aggasztó azért, a kongói demokratikus közösségben is nem sokára választások lesznek, így tehát az, hogy mi történik Burundiban, ez nagyon meghatározó. A politikai megfigyelők eh, nagyon fontosak, tudjuk, hogy a politikai párbeszéd mennyire fontos azokkal az állami intézményekkel, amelyek előbb vagy utóbb fejlesztéspolitikai támogatásért fordulnak majd hozzánk. Hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy a politikai harc valóban tisztességes módon zajlik? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen ezt az áttekintést, amit ön szolgáltatott nekünk az EU Afrikához fűződő kapcsolatairól talán ö, rossz benyomást kelt, ha kritikus megjegyzéssel nyitok, de nagyon sok minden harmonikusnak tűnt, ugyanakkor nagyon sok olyan terület van, ahol az EU Afrikához kötődő kapcsolataival foglalkoznunk kell. Ott van például a Szahara alatti övezet destabilizációja. Azt hiszem, hogy ez nem csupán az ottani emberek számára nagy fenyegetés, ez a Mauritániából indul ki, és Afrikán keresztül Szomáliáig, Eritreáig és Kenya egyes részeig terjed ez a destabilizáció. Itt uh, hiányolok egy közös EU stratégiát a tagállamok bevonásával. Az a benyomásom, hogy attól függően, hogy milyen régióban vannak konfliktusok, az egyes tagállamok vállalnak külön felelősséget, talán a történelmi szempontból ez indokolt is, azonban a közös EU stratégia mégiscsak hiányzik. Másodszorban ön alig beszélt az epákról. Ön ugyan azt mondta, hogy fáradozunk azon, hogy a nyersanyagok, amelyek Afrikában vannak, azokat helyszínen dolgozzák fel, tehát hogy ne csupán nyersanyagokat szállítsanak az európai országokba, vagy az iparosodott országokba, de ennek ellenére a gyakorlatban mégis az a helyzet, hogy nagyon sok ország kizsákmányolva érzi magát a nyersanyagok tekintetében. Az LKC-hoz fűződő különleges kapcsolatokról beszélt. Azt hiszem, hogy európaiaként még erősebb erőfeszítéseket kell tennünk. Az LKC-EU e kapcsolatok az elmúlt 3-4-5 évben gyengébbek lettek, elhanyagoltuk ezeket a kapcsolatokat, ez a benyomásom. És hogyha itt a Kotonou 2020 esetében egy perspektívát keressünk, akkor használjuk ki az esélyeket, hogy ezen kapcsolatokat újra fogalmazzuk, talán úgy fogalmazzuk újra, hogy inkább Afrikára összpontosítunk, hogy saját kapcsolatokat építünk ki Karib-tenger térségére és a csendes óceán térségére vonatkozóan. És az utolsó dolog, EU-ként hogyan viszonyulunk a többi donorországhoz, mint például Kínához, vagy akár Brazíliához a közös segítségnyújtásban kívánatos lenne, azt hiszem, hogy itt egyfajta shopsharinget hajtunk végre, noha Kína megközelítés mondja teljesen eltérő, mint a miénk. Ennek ellenére ez az ország erőteljesen részt vesz a fejlesztési együttműködésben. Kérdés az, hogy hogyan lehet Kínával az ezirányú kapcsolatainkat alakítani, és a pán-afrikai parlament vonatkozásában szeretnék még öntől részletesebb információkat nyerni. Thank you. Köszönjük. Pabu Vajrinen, majd Maria Hojbok. Yeah. Elnök asszony, köszönöm szépen. És köszönöm Westcott úrnak a kiváló prezentációját, amit Noizer úr elmondott, ahol ő abba hagyta, ott folytattam. A többi szereplő. Mit tehet? Afrikában hogyan alakulnak az EU-sak együttműködés szálai, ugyanazok a politikai megközelítéseink? Kína szerepe. Kína rengeteg nyersanyagot szerez be Afrikából. És Indiáról nem is beszélve. Tehát Kína, India, Amerika. Ezek a legérdekesebbek. Köszönjük, Maria Hojbuk, majd Szilva Pereira. Oké, okay, um, Köszönöm. Az Afrikai Unió jelenleg 90%-ban a donor országok által finanszírozódik, és 80%-ban az EU részéről beszéltünk már arról, hogy milyen erős a gazdasági kapcsolatpartnerség az EU és Afrika között. Ugyanakkor még a Neuser úrhoz csatlakozva szeretném megemlíteni, hogy azt is megállapítottuk, hogy nem csupán a fel nem dolgozott termékek kereskedelméről van szó, hanem itt a nyersanyagok EU importjáról van szó, amelyeket itt dolgoznak fel Európában, nem pedig Afrikában, ez egy deficit. Aztán Addis Adébában, januárban egy nagy lélegzetű projektet fogadtak el a 2063-as agendával, és Hogyha ezt megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy elérjük ezt a célt, hogyha az afrikai országok, vagy az Afrikai Unió tagállamai még nem is hisznek igazából a saját uniójukban, nem akarnak hatásköröket leadni az Afrikai Uniónak. Emlékszünk egy kicsit az európai történelemre, az európai parlamentre, hiszen hosszú éveken keresztül viszonylagosan kevés hatásköre volt az Európai Parlamentnek, most már sokkal előrébb vagyunk, mint Afrika. Ugyanakkor szeretném öntől hallani, hogy hogyan ö, értékeli ezt az új víziót Afrikát illetően. Jó, hogyha nagyra látó elképzéseink vannak, de az Afrikai Unió ö, mennyiben fogalmaz meg esetleg túl ambiciózus terveket a e tekintetben, és ö, hogyha Afrika saját maga dolgoz ki egy ilyenfajta víziót, akkor mi európaiak mennyiben tudjuk őket ebben támogatni. Nagyon sok esély lenne még, lehetőség lenne még a támogatásukra. Ez a nagy lélegzetű elképzelés bizonyosan egy alapot jelenthet már ami az EU-Afrika partnerséget illeti. Ezzel kapcsolatban szeretnék még valami bővebbet hallani öntől. Aztán itt van a kotonúi egyezmény, mi történik 2020 után, marad ez a régi formájában, vagy valami más terveznek? Erről szeretnék még némi információt nyerni. Köszönöm. Thanks, Maria. Then Pedro. Köszönjük, Maria Pedro a következő. Aztán Heidi. Reméljük visszajön. Aztán én következem. Pedro és Heidi. Queria agradecer ao nosso convidado. Nos eh, szeretnék köszönetet mondani Vászkot úrnak eh, ezekért a eh, fejtegetésekért az EU-Afrika viszonylatait illetően. A Veszkot úrnak három gyors kérdést szeretnék feltenni. Az első. Néhány hétre vagyunk az Addis Abebai csúcstól, ahol is döntünk majd a pénzügyi keretről a 2015 utáni időszakban a fejlesztési segélyt illetően. Szeretném tehát tudni, hogy milyen jó hírek születhetnek az Addis Adebai konferencián mely politikai üzenetre számíthatunk, illetve milyen döntéseket várnak ettől a konferenciától, hogy aztán messzebbre léphessünk az Afrikát illető támogatásban. Aztán itt van a bevándorlás kérdése a származási országok vetület, ez nagyon fontos szempontja az EU-Afrika partnerségnek, ezt ön említette, igaza volt, valamennyien ismerjük ezeket az emberi drámákat, amelyek a földközi tenger térségében lejátszódnak. Ismerjük a bevándorlók helyzetét, akik a földközi tenger térségét átszelik, hogy ez milyen drámákat okoz. Nos, érdekelne, hogy az EU-nak van-e oka elégedettségre, már ami a származási országokkal való együttműködési programokat illeti. Ezen bevándorlók esetében, akik a földközi tenger térségén utaznak keresztül tekintettel az emberi dráma kiterjedésére, mélységére. Nos, a bevándorlást annak gyökereinél kellene kezelni, az okokat kellene kezelni, amelyek az emigrációt kiváltják. Aztán Visszaújgina a kérdését szeretném felvetni. Üdvözlöm az EU kezdeményezését, mely szerint ez az ország pénzügyi támogatást fog kapni a jövőben új politikai vezetője lett az országnak, új miniszterelnök, Domingos Timos Pereira, és ez az ország bizonyosan megérdemli az esélyt, hogy új lapot kezdhessen, tiszta lappal indulhasson, az eddigi fejleményeket képest, amelyek nagyon akadályozták ezt az országot. Portugália történelmi, kulturális okoknál fogva nagyon szorosan nyomon követi a biszaui guinai helyzet alakulását, más afrikai országokkal együttesen. Érdekelne tehát, hogy milyen prioritásaik vannak, illetve milyen céljaik ezen partnerséget illetően, amelyet Guinea Ulbiszával kötötte. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Heidi Hautala. Köszönöm, elnök asszony. Én is az mm, fejlesztéspolitikai együttműködési eszközökről beszélnék. Például a költségvetési támogatással mit érhetünk el? Szerintem is nagyon jó eszköz. Tanzániában például előfordult az, hogy költségvetési támogatást már tovább nem nyújtottunk. Az Európai Unió pontosan milyen szerepet játszott ebben a döntésben? A természeti erőforrásokban gazdag országokkal kapcsolatos a második kérdésem azokkal, amelyek nem tudnak igazán átlátható módon. Semmit kezdeni ezzel. Tanzánia, Mozambik és egyéb országok, ahol 5-10 év múlva, ha minden jól megy, akár, akár olyan helyzetbe is kerülhetnek, hogy már nem kell őket ilyen módon támogatni. Persze csak akkor, hogyha ezeket az új lehetőségeket megfelelően kezelő ö, intézmények állnak fel. Az EU természetesen tagja a nemzetközi a úgynevezett törékeny országokra vonatkozó nemzetközi fórumnak. Hogyan tudunk ezeknek az országoknak igazából segíteni? Elislein. Uh, thanks, thanks, Chair. Uh, I just want to ask you... Köszönöm, elnök asszony. Tényleg csak nagyon röviden szakpolitikai párbeszéd EU és Afrika között emberjogi ügyekben. Itt a kotonói megállapodás 8-as cikkére utalnék itt női jogok, illetve az LGBT közösség jogaival kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm én is. Én is két dolgot fűznék hozzá. A migrációról beszéltünk ma már. A Ribe szakbizottsággal közösen eh, migrációról is beszéltünk, azt, hogy az afrikai bevándorlás kezelését, mint hogyha az megpróbálná outsourcolni, kiszervezni az Európai Unió. Mi a külszolgálat álláspontja ezzel kapcsolatban? Valaki Ausztráliához, Papua Új-Gineához hasonlította ezt a kérdést. Tényleg ilyen kapcsolatot akarunk képíteni? Körbejártuk már képletesen Afrikát, de most menjünk el, utazzunk el Zimbabvéba, ha nem bánja. Egy pár héttel ezelőtt úgy tűnik, hogy mintha sikerülne Zimbabwe a projektek szintjén legalábbis újra létesíteni a működő kapcsolatokat. Ha hallhatnánk egy pár szót erről, Kína szerepe Afrikában, ez is mindig egy külön téma, egy olyan téma, ami meg külön megér egy külön misét. hiszen tudjuk, hogy Afrika a következő olyan terület, ahol a különböző nagy hatalmak egymásra versenyeznek a befolyásért, Obama is járt itt. Afrikában hogy állnak ezek a dolgok? Hogyan befolyásolja ez a dolgok menetét a mindennapi napi rendet? Ah, köszönöm ezeket a kérdéseket, megpróbálok ezekre röviden válaszolni, méghozzá sorrendben. Venta úr a burundi választásokról tett fel egy kérdést, ami nyilván gondolhatják, hogy mennyire foglalkoztat bennünket. Annak a lehetősége is, hogy az elnök, Kolumbiza elnök úr a harmadik mandátumért is versenybe száll, miközben még hogyha az alkotmány értelében szigorúan véve harmadjára is próbálkozhatna, kettőt szoktak, kettőt illik. A politikai szintérben pedig eh, igen, komolyan felveszik az ellenzéki hangokkal a, szemben a harcot, az agasztó számunkra. Egy választási eh, megfigyelő csoportot eh, szívesen küldünk, de ennek csak akkor van igazából értelme, hogyha fennáll az esély annak, hogy viszonylag szabadásztások legyenek. Hogyha tudjuk, hogy nem az lesz, akkor mit, nincs mit megfigyelnünk ezen. Más nemzetközi szereplőkkel együtt a legutóbbi tanácsi zárónyilatkozatban is egyértelmű jelzést küldtünk ez ügyben, hogy mit gondolunk egy harmadik mandátumról. Mások is jelezték ezt a kontinensen kívülről és kontinensen belülről egyaránt. Tehát nem vagyunk egyedül, másokra is számíthatunk, ugyanakkor nem garantálhatom, hogy nem garantálhatom a kedvező, hogy kedvezően alakulnak majd a dolgok, de hát mindent meg kell tennünk ennek érdekében. valóban azért, hogy jó példát mutassunk a nigériai választásokra, gondolok itt vagy a Kongóban Kabila elnök is gondolkodik egy harmadik mandátumért ringbeszáll, vagy elhalassza a választásokat. Tehát vannak jelek arra, hogy több országban is, hogy a jó irányba elmozdulnak a dolgok, de hát Burundiban bizony nem vagyunk túl derülátóak. Neuser úr Mauritániától, tehát a nyugati parttól, a szarabi köztársaságtól néhányan hívják egészen Szomáliáig. Sok ilyen problémás terület van, az a baj, hogy ezek lassan összeérnek. Vannak konkrét stratégiáink, a Sahel stratégia, illetve az Amerika szarva öböl stratégiánk, Megpróbáljuk tehát ezeket a meglévő eszközöket mind-mind latba vetni. A Sahel stratégiát átdolgoztuk. Egy Sahel cselekvési tervet is kidolgoztunk, hogyha egyébként ez, is, ez napvilágot látott. Nem csak azzal foglalkozik, hogy az EU mit tesz, hanem azzal is, hogy az tagállamok mit tesznek. Például munkahelyteremtés a fiatalok számára, Tehát minden tőlünk telhetőt megpróbálunk, persze mindig lehet többet jobbat tenni. Részben például az ENSZ-szel próbálunk megállapodásra jutni, illetve az Afrikai Unióval annak érdekében, hogy legyen egy közös felépésünk. A nyersanyag export is aggasztó. A Kofi Annan jelentés jól mutatta, hogy 8 milliárd dollártól estek el a manipulált szerződéseken keresztül az elmúlt évtizedekben. Mindent megteszünk a, főleg a konfliktusos ásványkincsekkel kapcsolatban, fő, és gondolok itt Kongóra, de más afrikai országokra is. Um, but yeah, so you know the issues. Önök is nyilván ismerik ezeket a problémákat. Minél gyorsabban felépésünk, annál hatékonyabb lesz, ez azt hiszem ez nyilvánvaló. Kotonúval kapcsolatban is fölmerültek kérdések, mi lesz 2020 után, mit mondhatnék erre, hát várjuk az önök véleményét is ez ügyben. Több más véleménnyel együtt az afrikai, az AKC oldalt, az a még várjuk a Gorszadzsó volt elnök vezérlete alatt még dolgozik egy ilyen jelentésen. Egy, egy úgynevezett zöld könyv július és szeptember között várjuk, hogy ez megérkezzen hozzánk. Elmondhatom, hogy én mit gondolok, de hát ez csak az én gondolataimnak a letükrözése lenne. Nagy kár lenne, hogyha ez nem vezetne sehova. Ugyanakkor végig kell gondolni, hogy a jelenlegi forma e-, a megfelelő, akkor, hogyha valaki a külön területekre gondolunk. Important questions. Sok fontos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Kotonúval kapcsolatban alapértékekről is kell beszélni, hiszen a fejlesztés politika együttműködés alapjait adja ez. Tehát nagyon várjuk már azt, hogy erről is tudjunk önökkel is, és az érintett felekkel vitát folytatni. Az úgynevezett felemelkedőben lévő gazdaságokkal folytatott párbeszéd ügyében. Ez is egyébként nagyon egy érdekes kérdés. Örülök annak, hogy Afrika iránt egyre jobban érdeklődnek. Egy olyan kontinensről vagyon is szó, ahol egyre több befektetésre és kereskedelemre van szükség, minél több, annál jobb. Van bizonyos fajta munka megosztás ez ügyben, az infrastruktúrális kiadások egy jelentős részét, amikor nem az Afrikai Fejlesztési Bank finanszírozza, akkor Kína mi pénzből történik, amely hát engedményes kölcsönöket ad, nagyon sok utat, vasútvonalat épít, sőt, egyes területeken kikötőket is épít, Kína, ez egy olyan terület, amely nagyon fontos akkor, hogy ahhoz, hogy valóban összekapcsolódjanak ezek a piacok. Van ennek egy másik aspektusa, amelyről nagyon ritkán beszélünk, ahogy az afrikai gazdaság nő, és nagyobb szerepet válnak az afrikai gazdaságban az említett országok, a politikai szerepvállalás is nő, nyilván. Egy példát hadd hozzak erre. Szudán és Dél-Szudán példáját hadd hozzam. Kína az olajiparban nagyon sok pénzt fektetett, ezért eh, nagyon fontos számára, hogy a konfliktus elkerüljön mindkét országban, hiszen ez a befektetését veszélyeztetné. Kínával együttműködünk annak érdekében, hogy a dél-szudáni konfliktust együttes erővel valahogy megoldjuk. Az egyik fontos partnerünk pontosan Kína ebben a folyamatban. Megpróbálunk egy olyan politikai megoldást találni, amely Szudánban eh, csökkenti a konfliktus esélyt. Tehát igazából bizonyos kérdésekben közelednek egymáshoz a harcálláspontok. A Pán-Afrikai Unióval kapcsolatos volt az utolsó kérdés. Tudom, hogy a Pán-Afrikai parlamenttel önöknek komoly intézményes felbeszédük van. Nyilván a Pán-Afrikai parlamentnek nincs annyi hatáskör, mint önöknek, így némileg aszimmetrikus ez a párbeszéd. Mégis jó, hogy van egy ilyen pánafrikai parlament, hiszen ez egy kiváló fórum a párbeszédre, illetve az afrikai országok esetében egy fontos, egy, egy olyan pont, ahol a bevált gyakorlatokat meg tudják egymással osztani. 2035 után mit tervezünk, Afrikával kapcsolatban nagyon komoly terveket készítünk. A gazdasági növekedése a kontinensen nagyon ígéretes. A, amikor azt mondjuk, hogy valaki látnoki képességekkel bír szinte a jövővel át, akkor az azért van, mert tényleg nagyon komoly elképzelései vannak, a víziója jövővel kapcsolatban, különben ordinary és nem binary lenne de hát hosszú és rögös még az előttünk álló út ez ügyben. Szilva Pereira úr kérdésével folytatnám. 2015 utáni pénzügyi keretről kérdezett engem, nos, ezt a defkós kollégákra tolnám át ezt a kérdést. Nekem, ha, ha úgy fogalmazok, az én zsebemben nem csörök pénz, én csak vélemény, én csak beszélek. A szavak embere, nem a pénz embere vagyok. Nem diszponálok pénzek felett. Érdekes módon most fordultak a dolgok. A legutóbb a milleniumi fejlesztési célokról beszéltünk, és utána arról, hogy hogyan finanszírozzuk őket. Most már megvan a pénz, és azt vizsgáljuk, hogy mire fordítjuk. Talán ez így jobban működik? Hát nem tudom, majd meglátjuk. Lássuk most a migráció kérdését. Linda is feltette ezzel kapcsolatban egy kérdést. A rabatti folyamat eredményeket hozott Európa és az afrikai országok számára is, ez Mauritánia. Kiváló példa erre. Mauritániát százával hagyták el napi szinten az illegális kivándorlók vagy bevándorlók, szinte nullára csökkent ez az arány. Miért? Azért, mert munkahelyteremtést segítettük, illetve azt, hogy a Mauritániában élőket helyben segíthessük. Mauritániának is érdeke volt ez, hiszen a munkaerő java hagyta az országot. Vannak olyan afrikai országok, persze, amelyeket igazából nem foglalkoztat ez a kérdés, nem akarják megállítani a kivándorlást, vannak azonban olyanok, ahol ezt komolyan veszik, Gánában például sikerült megállítani ezt a folyamatot. 2005 és 10 között óriási számban hagyták el az országot a gánaiak, ez szinte nullára csökkent. Tehát igenis működhet ez, igenis működőképes ez, és ez egy igazi win-win szituáció, tehát mindenki nyer ezzel. Gánában például 3000 dollár fizetek azért, hogy át kelljenek a Szaharán. Hogyha Gumeszivan ezt egy kis cég alapításába fektetik ugyanezt a pénzt, nem az emberkereskedőknek adják, az mindenkinek jó. 3000 dollárból már mondjuk egy kis fodrászatot lehet, vagy egy kis boltot, üzletet be lehet indítani. Az, hogy kiszervezzük ezt a felelősséget a, a, a migráció kapcsolatos munkát, hát szerintem ez, ez, ez igazából a helyzetet nem írja le korrektül. A migránsok között vannak persze gazdasági migránsok, vannak akik akiket a gazdasági problémák hajtanak, vannak olyanok, akiket a konfliktusok, az üldöztetés, nem mindegy, nem lehet eh, ezek között eh, egyenlőségre lehet húzni. Vannak a menekült ügyi nemzetközi megállapodásokat aláírt országok is Afrikában, tehát itt egy differenciált megközelítésre van szükség, Csád esetében, vagy Kamerun esetében, a menekült áradat, vagy Etiópia esetében óriási terhet ró az országra, és hát bizony a menekültek legnagyobb része el sem éri soha Európa partjait. Lássuk be, hogy segítenünk kell, és segítenünk érdemes ezeknek az országoknak abban, hogy valamit kezdjenek a menekültekkel. Guinea Bissau, amely olyan számomra olyan fontos téma, szívemhez közel álló ország, a múlt héten került megrendezése az a donor konferencia, ahol 1,1 milliárd eurót sikerült Guinea-Bissau újjáépítésére összegyűjteni. Az új kormányzat miatt az emberek hajlandóak pénzt adni erre az országra, tudják, hogy hogy lesz, mint lesz a biztonsági ágazat reformja, és folyik a nemzetközi közösség hajlandó pénzt adni erre a folyamatra. Ez nagyon biztató ez a helyzet. Persze még hosszú az út. Az Európai Unió 140-160 millió eurót közöpen, nem emlékszem pontosan fog majd adni, nyilván a mezőgazdaságra koncentrálva, hogy ne csak a kesú ágazat működjön, a legtöbben itt dolgoznak, eh, a jelenlegi termelést fel lehet futtatni az egészségügy területén, a szomszédos országok mögött kullog, illetve az gazdasági és egyéb politikai kormányzás, hiszen az ország újjáépítésére szükség van. Szerintem a legjobb területekre koncentráljuk a támogatásainkat, és a nemzetközi donorokat sikerült valóban összefogni. A, a törékeny országok kérdése is felmerült búzán elveket hogyan használtuk, ennek jó példája nemzetközi mm, közösséggel egy ilyen átmeneti országban, átmenetben lévő országban, Szomáliában például egy az állam újjáépítésének az alapjait célzó programot támogattunk, ami szerintem nagyon sokat segít abban, hogy a legalapvetőbb intézmények működését, mondjuk az igazságszolgáltatásét, illetve az alapszolgáltatásokat megvalósítsuk, vagy a tengeri biztonság javításában is segítjük az országot. A buzán elvek azt hiszem, hogy itt nagyon jól megvalósulnak. Dél-Szudánban is megpróbáltuk ugyanezt, de sajnos nem jártunk el ennyire sikerrel. Valahogy nagyobbak voltak a feszültségek ez ügyben, megpróbáljuk még mindig még mindig keressük a módját annak, hogy ezeket a közösséget a békés egymás mellett élésre fogjuk. A búzeni elvek azt hiszem, hogy sok esetben igen hasznosnak bizonyulnak. A pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatban, gazdálkodással kapcsolatban szerintem a defkós kollégák jobban tudják azt, hogy pontosan hogy működik ez. Dél-Szudán példája annak, hogy amíg a pénzügyi gazdálkodás nem indul be normálisan, addig nem sok esélyünk van arra, hogy hogy a konfliktusnak elejét vegyük, hiszen alapvetően mindenki az olajból befolyó pénzekre akar rátenni a mancsát. Amíg erre nem találunk megoldást, addig a konfliktusnak nem lehet véget vetni. Végezetül Tanzánia és a költségvetési támogatás a lehető legszorosabban próbálunk együttműködni a többi donorral, gondolok itt a Világbankra, illetve a hanem a oldalú támogatásokat nyújtó tagállamokkal például, akik ilyen költségvetési támogatást nyújtanak, és együtt együttműködve nagyon határozott üzenetet küldhetünk ezeknek az országoknak. Tanzániában például van web belföldi nyomás is, például a legutóbb egy minisztert szabadultak meg belső politikai nyomásra, de azt hiszem, hogy mégis mi is nagyon komoly ha, ha, hatást gyakorolhatunk az ország helyzetének alakulására. A nőjogok, jogok, az LGBT kisebbség jogai a politikai párbeszédnek szerves részét képezik az emberi jogok mindenütt. Nem csak erről beszélünk, regionális kérdések, bepolitikai kérdések is napirendre kerülnek gazdasági, politikai, főként emberjogi kérdésekről rendszeresen beszélünk. Ahol lehet, persze, megpróbálunk az országon belül olyan csoportokkal próbálunk együttműködni, akik ugyanezekért a jogokért dolgoznak, annak érdekében, hogy valóban a belföldi szereplőkkel együttműködve jussunk -e idáig. A halálbüntetés jó példa erre, több országban is vannak olyan csoportok, szervezetek, emberjogi civil szervezetek, aktivisták, akik szintén nagyon sokat tesznek a halálbüntetés megszüntetéséért, mi éppen ezért segítjük őket. Nem nekünk kell meggyőzni a kormányt, hanem a állampolgároknak. Ami az LGBT jogokat illeti, az LGBT közösség jogait megpróbáljuk az egyéni szabadságjogok kérdéséhez kötni, hiszen ez olyasmi, amit a legtöbb afrikai ország így vagy úgy egyezményesen vállalt az EU-Afrika csúcs záró dokumentumának a megfogalmazásában is ez volt a legproblémásabb. Végül elég jó szöveg született a kisebbségi jogok és a személyi szabadságjogok védelme ügyében. Megpróbáljuk majd ezt használni, ezt a megszögezést arra, hogy ezt a kisebbséget ne érje hátrányos megkülönböztetés, és végül, de nem utolsó sorban Zimbabwe. Undertaking a process of re-engagement with the Zimbabwe government vállaltuk, hogy újra az elmúlt öt évben, hogy újra felvesszük az érdemi kapcsolatokat a zimbabwei kormányzattal, a megszólító intézkedéseket, vagy a, a, szépen lassan megszüntettük. Tavaly évvégén megállapodtunk a tagállamokkal, hogy a 96-as értelmében bevezetett korlátozásokat feloldjuk, a, a 11-es ciklusában az Európai Fejlesztési Alapnak például kapott már az ország pénzt, arról is megállapodtunk, hogy mely ágazatokat kell támogatni. Van egy olyan, a, ahol valóban a kormányzattal szeretnénk együtt dolgozni, és van olyan terület is, ahol inkább nemzetközi szervezetekkel szoktunk együttműködni, ahol együttműködünk a kormányzattal, ez az igazság ügyi reform kérdése, hiszen Zimbabvéban a, pont az igazságszolgáltatás egy olyan terület, amely bizonyos fokú függetlenséget mutat. Ezt próbáljuk segíteni, ezt próbáljuk kormányzati mechanizmusokon keresztül erősíteni. De a támogatások oroszlán része alapvetően egészségügyi területen megy, ahol civil szervezetekkel, az ensz próbálunk együttműködni. Ezek minden területek, amelyek nyilván a kormány számára is fontosak. Tehát újra felvettük az igazi kapcsolatokat a zimbabwei kormányjal, megint csak azért, hogy az embereken segítsünk, ahol lehet a kormányjal együttműködésben. Hiszik vagy sem, azt hiszem, hogy a kérdések végéhez értem. Ja igen, és Amerika? Igen. egy politikai és biztonsági kérdések is felmerülnek itt. Az Enison-t három, három módon támogatjuk. Az, az EU finanszírozza katonák bérét, az ENSZ a logisztikai támogatást nyújtja, és Amerika pedig a hardware adja és a képzést. Nagyjából egyharmad egyharmad arányban osztanak meg így tehát a költségek. Ez egy olyan terület, ahol közös erőfeszítéssel állt fel amely ha lassan is, de biztosan volt sikerült visszaszorítani. A Nigéria, ahonnan egyébként most érkeztem, itt nagyon szorosan együttműködtünk az amerikai barátainkkal annak érdekében, hogy ezt a beindult folyamatot segítsük, támogassuk. A Boko Haram elleni harcban is próbáljuk őket segíteni a politikai és kormányzási kérdések pont azok, ahol nagyon sok átfedés van közöttünk. Az egészségügy területén is nagyon szorosan együttműködünk Amerikával, mert itt például az étszerellenes kampányunk, kampányukra nagyon sok pénzt költöttek, nekünk így nem kell erre költeni, hanem más területen tudunk Eh, aktívabbak lenni. Tehát annak olyan területek, ahol szorosan együttműködünk, eh, van, ahol pedig a munka megosztás működik. Okay, colleagues, can we thank Nick Westcott for very... Hát akkor megköszönjük Westcott úrnak, hogy az Afrika szalváról és más ö, térségekről beszélt, és hogy a kérdésekre válaszolt. Azt hiszem, hogy majd visszatérünk még konkrétabb témákra, de nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött hozzánk. Ö, azután, hogy visszatért Nigériából, mint néhány kollégánk, úgyhogy most megérdemli a pihenést a húsvéti szünetben, tehát köszönöm és kellemes húsvétot kívánok. Okay, colleagues. Rendben, kollégák. A szünet előtti utolsó napon tartunk, de hát még mindig van két fontos pont a rendünkön Az egyik egy jelentéstervezet megvitatása, ez az adócsalás és kikerülés, mint kihívás a fejlődő országok irányítása a szociális védelme és fejlődése számára. Ezt a jelentéstervezetet még az Addis Abebai, júliusi Addis Abebai konferencia előtt tárgyaljuk és szavazunk is róla. És eh, Erik Slonheim itt volt az OECD-től néhány héttel ezelőtt, és azt mondta, hogy ha csak 1%-a lehetne növelni az adóbevételt a fejlődő országokban, akkor az olyan, mint a fejlesztési támogatásokat megdupláznánk, olyan hatása van. Tehát ebből lehet látni ennek a hatását, tehát hogyha több adót tudnának beszedni ezek a kormányok, akkor valóban jó változásokat lehetne látni, és akkor a 0,7%-ról szóló viták talán kevésbé lennének relevánsak, tehát nagyon aktuális ez a vita, és át is adom elének a szót. Presidente, be questa relazione... Nos, ez a saját kezdeményezésű jelentés az adó elkerülésről és kikerülésről, amely kihívás a kormányok számára a fejlődő országokban ezt a harmadik nemzetközi konferencia keretében fogadjuk majd el a fejletési finanszírozásról, és a Pedro Silva Pereira jelentés alapjául szolgál majd. Ez az Addis Adibai találkozó nagyon fontos, más nagy találkozók fényében is, mint az új fenntartható fejlesztési célok meghatározása szeptemberben, mindez az Addis Adibai eredménytől függ. Azt tehát, hogy hogyan garantáljuk a megfelelő finanszírozást az új fejlesztési agendának, ez valóban kulcskérdés. Tehát itt most arra van lehetőség, hogy egy nemzetközi pénzügyi keret alakuljon amely erősebb és befogadó jellegű, és így az új fejlesztési célokat jobban meg lehet határozni. A fejlesztési támogatás továbbra is nagyon fontos, és hatékonyabban kell ezt felhasználni, de Addis Abeba nem csupán az ODI kérdésével foglalkozik, hanem a belföldi források mobilizálásával is, tehát ide tartozik hogy az adóelkerülés adócsalás elleni küzdelem, amely alapvető. A belföldi források továbbra is a fő finanszírozási forrást jelentik a fejlődő országok számára, de az adóelkerülés adócsalás hatalmas akadályt jelent. Az mozgás, tőkemozgás, kiáramlás körülbelül tízszeresen meghaladja a fejlesztési támogatásokat a fejlődő országok számára, tehát ezzel fel kell lépni, hiszen ez jelentős adóbevételeket jelentene ezen országoknak, és kedvezően kihatna a governance és a demokratikus intézményrendszer fejlődésére is. Ugyanakkor vannak korlátok, amit az egyes országok egyedül el tudnak intézni. Nagyon ö, ö, sokszor nincs megfelelő adógyi kapacitásuk. A jelent és sem tömör, de ambiciózus és erőteljes. Felsorolom az összes nehézséget és gazdasági, politikai, administratív kötöttséget, amelyekkel a fejlődő országoknak szembe kell nézniük, amikor a belföldi források mobilizálásáról van szó, és az adóelkerülés és adócsalás elleni küzdelemről. Az Európai Bizottságot felszólít várhatjuk arra, hogy egy cselekvési tervet mutasson be, esetleg közlemény formájában, hogy támogassuk a fejlődő az adóelkerülés és adócsalás elleni harcban, és igazságosabb adórendszerek kialakításában. Tehát egy cselekvési tervet kell kialakítani tíz nagy pont köré építve, az elnyékjelentéstevőkkel várom, hogy ezt ki tudjuk egészíteni. Néhány pontot szeretnék felvetni, amelyek egyetértésre számíthatnak a bizottságnak továbbra is meg kell erősíteni a felüldországok támogatását, technikai és pénzügyi támogatást nyújtva nekik, ugyanis a támogatások még mindig nagyon fontosak. Itt kevesebb, mint 1% volt ez az ODA tekintetében. A Policy Dialog keretében nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a jókormányzásnak az adóügy területén, és igazságosan kell az adójogokat kiosztani, amikor az adóegyezményeket tárgyalják ezekkel az országokkal. Egyes tagállamok erényes példáját követhetjük, amikor is megvizsgáljuk az európai adópolitikák hatásait a fejlődő országokra, hogy megerősítsük a fejlesztési politika következetességét. Teljes körű információra van szükség a társadalmi ownership esetében, hogy elkerüljük, hogy a fantazma társaságok a korrupciót kihasználva adóeltől és adócsalást hajtsanak végre, és akár a terrorizmust finanszírozzák továbbra is ösztönözni kell a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek a nemzetközi adórendszer reformjára irányulnak. Nagyon fontos a BEPS folyamat, amelyet az OECD javasolt. Ugyanakkor különböző okai vannak annak, hogy ez a folyamat jelenlegi helyzetében túlságosan korlátozott hatású, és ez főként a fejlett országokat favorizálja, nem részesíti előnyben a fejlődő országokat. Itt két alapvető eszköz van, a country by country reporting és az automatikus információcsere. Ezt ki kell építeni, és nagyon mértékben tekintetbe kell venni a felüldő országok érdekeit. Ami a country by country reportingot illeti, nagyon sok ország, eh, ahol multinacionálisok működnek, eh, részletesebb információt igényelne, hogy azt az elvet újra eh, rögzítsük, hogy ott fizetnek adót, ahol a nyereséget elérik az információcsere esetében mindenképpen egy átmeneti időszakra van szükség, hiszen ezen országokban a megfelelő infrastruktúrák és kapacitások még nem alakultak ki, hogy ezen információkat be tudják gyűjteni és kezelni tudják. Egy másik fontos pont egy kormányközi szervezet létrehozása, hogy a fejlődő országok egyenlő feltételek mellett tudjanak a globális adórendszer reformjában részt venni. Itt van például az ENSZ adóügyi szakértői bizottsága aztán még nagyon fontos és jelentős az, hogy külön figyelmet kell fordítani a nemi kérdésekre, amikor adóügyi igazságosságról beszélünk, akkor ezek az adóelkerüléssel, adócsalással eltérített összegek nagyon fontosak lennének a polgároknak nyújtott szolgáltatások finanszírozásában, a legsérülékenyebb társadalmi csoportok vonatkozásában, és gyakran a nők itt alulreprezentáltak. Nagyon örömmel hallgatom tehát a kommentárjaikat, és alig várom, hogy ezen tervezeten a többi elnyékelentéstevővel együtt dolgozzam, Valószínű, hogy egy világos jelentés jön létre erős politikai üzenettel, hogy aztán erős kiatást gyakoroljunk az Addis Abebai konferenciára. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók következnek. Rübig úr először. Nézem a többieket. Luke, yes. Luke úr itt van. Heidi itt van a zöldektől, akkor Rübig úr először. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Elis Lejnak. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy azon pontokra összpontosítsunk, ahol valóban problémák lépnek fel, és tudjuk, hogy, az, hogy 1,2 milliárd ember kevesebb, mint egy euróból kell, hogy kijöjjön naponta, és az alap mindig ugyanaz. Az oktatás, egészségügy, infrastruktúra és az észszerű foglalkoztatás kérdései. A 0,7%-os GDP cél egy lényeges cél természetesen, de úgy vélem, hogy még fontosabb azt megnézni, hogy a közforrásokat hogyan lehet összehozni a magánforrásokkal. Itt gondolok különösen a microfinancing eszközre, amely itt fontos szerepet játszhat, és így a sokkal hatékonyabban hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy a szegénységet leküzdjük. Hogyha évente megnézzük ezt, akkor itt egy billió euróról van szó, ezer milliárd euróról, a fejlesztési országokból eltűnik ez az összeg, és adóparadicsomokba vagy offshore vállalatokhoz vándorol. Nos, ez tízszer annyi, mint a jellegi fejlesztési segélyre fordított összegek. Tehát, hogyha arra összpontosítanánk, hogy hogyan tudjuk elérni hogy ezek a források az adott országokban maradjanak, akkor sokkal tovább tudnánk lépni. És itt természetesen a jelentéstevőnek teljes mértékben igazat adok, ugyanis itt arról van szó, hogy a vállalatoknak ott kellene megfizetniük az adójukat, ahol a nyerességüket megtermelik Nos, Európai Unióként ezt akarjuk a 28 tagállamban is, és azt hiszem, hogy a fejlesztési politikában is ez a helyes megközelítés. Még fontosabb a technikai segítségnyújtás, azaz a szomszédságpolitika összpontosíthatna a tréning kezdeményezésekre, tehát itt a hivatalnokok vagy a szakértelem felépítéséről van szó az adott országokban. Nagyon fontos eszköz ez a szomszédságpolitika keretében, különösen az afrikai és ázsiai fejlődő országokban nagyon fontos lenne egy ilyen fellépés. Nos, Európában van egy általános adóhatóságrendszer, ezekben az országokban gyakran ez nem létezik, vagy ahol van, ott ez nagy korrupcióval kapcsolódik össze, és a források nem oda jutnak el, ahol szükség lenne rájuk. Nos, itt jól képzett államügyészek, bírák bekapcsolására is szükség van, valamint a statisztikai hivatalokra is, ugyanis így lehetne nyomon követni, hogy hol lehet az adott területeken a megfelelő előnyöket felterni. Nos, a beruházások területén is lenne még tennivaló egy jó példa, Korea példája, amely fejlődő ország volt mindig is, és Észak-Koreában még most is éhínség uralkodik, mert diktatórikus katonai rezsim, kommunista rezsim van hatalmon, amely az embereket kiéhezteti. Dél-Koreában demokratikus rendszer van érvényben, piacgazdasági rendszer, és időközben ez egy valódi donorra is vált a fejlesztési politika területén, tehát kedvezményezetből donorra vált ez az ország, ez mindenképpen egy siker, és azt láthatjuk, hogy mennyiben függ mindez a rendszer mienségétől. Aztán a KKV-k esetében az önállóságot kellene előmozdítani ezen a területen. Európában is ösztönözzük a Business Angels program keretében ezt. Azt hiszem, hogy ez egy súlypont. És is Lányt támogatnám abban, hogy itt a Women Business Angels-ekre kellene a súlypontot helyezni, tehát a nők szerepe a fejlesztési politikában valóban jelentős lehet és kell, hogy legyen. Sajnos az a helyzet, hogy az Európai Unióban nem kapunk emellett túl sok támogatást. Bievkovska asszony nem támogatja ezt a programot. Mi mindent megteszünk itt a parlamentben, hogy nem csupán Európában érjen el áttörést ez a program, hanem a fejlődő országokban is a szükséges technikai segítségnyújtással. Köszönöm. Mr. Luke. Köszönöm, Luke úr. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek. Azt hiszem ez egy remek alap eh, ahhoz, hogy dolgozzunk ezen a jelentésen. A kérdés nyilvánvaló, illetve a probléma, itt ez ügyben egyetértés uralkodik a parlamentben, messze menően egyetértek azzal, ami a jelentésben szerepel. Csupán néhány viszonylag apró vetületre szeretnék összpontosítani, ahol eltérő a véleményem. Nos, részben úgy tűnik számomra, mintha a fejlődő országokat egy kicsit idealizálnánk, amikor bemutatjuk ezeket a problémákat, mint hogyha ezek jó hiszemű országok lennének, és az lenne a gondjuk, hogy az adó forrásaikat nem tudnák megfelelőképpen kiaknázni. Részben ez így is van, de azért a működéssel kapcsolatos problémákat is bemutatták, de az a benyomás ébredhet bennünk, hogy az adóbevételek szinte magától értetődő módon egy észszerű szociális felhasználásra mennének, vagy képzésre, vagy infrastruktúra kiépítésre a fejlődő országokban. Hát ez egy kicsit naív álláspont. Egy kicsit világosabban ki kellene jelentenünk, hogy ezen országok egyik nagy problémája az, hogy az adóbevételek egészen más célokra fordítódnak, mint amikről mi itt a jelentésben szólunk. Azt is meg kell említenünk, hogy a fejlődő országok pénzügyi erejének fejlődésével kapcsolatosan az is probléma, hogy például az adókivetés nincs megfelelően megszervezve, és az, az administratív kapacitások is hiányosak egyrésztről, másrésztről pedig, ahogyan az előttem szól és elmondta, a korrupció nagy problémája uralkodik a nemzeti adóhatóságok köreiben. Tehát nem értek egyet teljes mértékben a kereskedelmi liberalizációval, amelyre nagyon rossz fény vetül ebben a jelentésben. Az, hogy csak azt látjuk, hogy ez csökkenti az államok bevételeit, nos hát tudjuk, hogy a vámok nem túl hatékony módjai az állami bevételek beszedésének, vagy elérésének, tehát tudjuk azt, hogy a kereskedelmi liberalizáció tulajdonképpen kedvező kihatásokkal jár, kedvező kihatásokkal is a plusz bevételek tekintetében, amelyek létrejöhetnek munkahelyek teremtése révén, és ez új fent adó bevételeket teremt az ilyenfajta felüldő országokban. Tehát az adóreform, amely a kereskedelem megadóztatásától eltér, tehát a bevételektől eltér, és elmozdul egy modern adórendszer irányába, amely akár a közvetlen, akár a közvetett adókon alapul, amely a bevételeket, a belföldi bevételeket, javakat, tranzakciókat adóztatja meg, az bizonyosan üdvözlendő lenne ez az átmenet. Aztán van még kérdőjel bennem az, szűk adóalapot, vagy a csekély adóalapot illetően is, hogy ezt az adóalapot ki kellene szélesíteni, bővíteni, ezáltal az, adó, az állam több bevételre tenne szert. Nos, a szűk adóalap a felüldő országokban gyakran hatalmas adókulcsokkal társul. És fontos reform lenne, hogyha az adóalapot bővítenénk, ami egy helyes cél, akkor mindenféleképpen ennek együtt kellene járni az adókulcsok csökkentésével, mert így láthatjuk, hogy az informális ágazat igencsak erősödik a jellegi helyzetben, illetve erős a jellegi helyzetben, ezen a magas adókulcsok okán. Aztán itt van az az elképzelés, hogy az adóteher a fejlődő országokban sokkal alacsonyabb, mint a fejlett államokban, és talán itt egy kiigazításra, harmonizációra lenne szükség. Nos, az, hogy a fejlődő országokban sokkal kisebb az adó bevétel, itt nem csupán az adó alapról van szó, hanem a gazdaságra nehezedő adóteher csekély például a közszolgáltatások nyújtása vonatkozásában az adók a, bev- a közszolgáltatások áraiként értékelendők, és a miniplenárison elfogadtunk egy szöveget, amely ezt a pontot igencsak erőteljesen kiemeli, és azt hiszem, hogy ezt a gondolatot ebben a jelentésben is bele kellene vennünk. Hiszen az adóteher a fejlődő országokban valóban sokkal csekélyebb, mint a fejlett államokban, és hogyha a vállalatok ezt kihasználják, ez önmagában nem jogellenes, hiszen kisebb a jogbiztonság, kevesebb az infrastruktúra, alacsonyabb a belső biztonság szintje például az adott országokban, kisebb a társadalombiztosítás minősége, vagy alacsonyabb, és nyilván mindez együtt jár az alacsonyabb adó szinttel. Az, hogy az adóteher adót ott kell kivetni, ahol a nyerességtermés megtörténik, ezzel teljes mértékben egyetértek, és ahol egyébként a közszolgáltatásokat igénybe veszik, ezt én még tele hozzátenném. Nos, a jelentés itt nyilvánvalóan a ö, rossz viszonyokat próbálja itt kiigazítani, ezzel teljes mértékben egyetértek, de az adó elkerülés egyik problémája pont abban áll, hogy az értékteremtés a fejletlen országokban zajlik, és aztán különféle transferek, vagy licenszek, vagy egyebek segítségével a nyerességeket adó paradicsomok irányába csatornázzák át, és egyfajta fiktív adóztatás zajlik rendkívül alacsony kulcsokkal, és mindez károsítja a fejletlen országokat, és Természetesen ez a fejlődő országok számára súlyos problémákat jelent. Aztán a hatástanulmányt illetően, amit itt követelnek, a fejlett országok adóztatására és az, a fejletlen országok adóztatására vonatkozóan ez fontos lehet. De inkább arra kellene összpontosítanunk, hogy az administratív kapacitásokat az adókivetés vonatkozásában támogassuk a fejlődő országokban. Az OECD modellegyezmény vonatkozásában, illetve az, hogy az ENSZ modell egyezményt nagyon erősen támogassuk meg politikailag, én ezt kritikusan szemlélem. Az OECD modell jelenleg élvezi a politikai támogatást, és szerintem észszerű lenne, hogyha a fejlődő országokat bevonnánk ebbe az OECD multilaterális megbeszélései keretében, és az EU támogatná ezt. Ez a két irányú megközelítés számomra nem tűnik észszerűnek és az OECD modellt kellene, hogy elfogadják ezek a felüldő országok, mint realistát, és érdekeiket ennek keretében képviselni. Köszönöm. Lennon Ignáció Köszönöm, Heidi, és aztán Ignáció. I try to be... Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megpróbálok ennél egy picit rövidebben hozzászólni, és azzal kezdem, hogy a tervezet, Elis Lány tervezette nagyon jó, teljes mértékben támogatni tudjuk a jelentést, tervezetet nem ellenzünk benne semmit, sőt, e, inkább új elemeket szeretnénk kiemelni vagy hozzáadni még a szöveghez. Például az országonkénti erről, amikor beszélünk, ugye a multinacionális cégek esetében, akkor hasznos lenne megemlíteni, hogy a az Európai Unióban a jelenlevő és a bankszektorra vonatkozó kötelezettséget ki kellene terjeszteni az összes többi szektorra. És ugyanígy a politikai koherencia, azt hiszem a 9-es cikkben van ez, bekezdésben van ez. Itt azért lehetne még arról beszélni, hogy vannak itt következetlenségek. Például az EU országok legtöbbje nem tudta feltárni az ilyen cégek valódi tulajdonosait, és erről azért még írhatnánk, hogy ki kellene terjeszteni az érintett jogszabályokat valamennyi EU-s tagállamra. Aztán a fekete lista, ugye az adóparadicsomokról, van most egy OECD lista is, de talán nem ez a legátfogóbb lista, és esetleg az EU létrehozhatná a saját fekete listáját. Ez lenne a javaslatunk. Aztán szeretném konkrétan kiemelni, hogy mennyire fontos a Kelislány javaslatai a tekintetben, hogy az ENSZ legyen egy főszereplő adóügyekben, és vannak erre utaló kezdeményezések, vagy e felé mutató kezdeményezések, tehát nagyon időszerű és helyes ez a javaslat, amelyet Eli megtesz, hogy látni szeretné, hogy az ENSZ szövegezze meg valami fajta adóügyi egyezményt, és hogy legyen egy testület, amely a nemzetközi adóügyekkel foglalkozik. Én tudom például, hogy Norvégia nagyon aktívan tevékenykedik e tekintetben, hogy legyen egy ilyen ENSZ az belül központ. Nagyon örülök annak, hogy a nemekre vonatkozó elemzést is említi a jelentéstervezet, és a gender mainstreamingért felelős képviselőként én úgy gondolom, hogy ez nagyon helyes. És helyes arról írni, hogy a jövedelem generálása például a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentésére vagy megszüntetésére felhasználható társadalmi vagy szociális védelem, és így tovább. Tehát nagyon jó javaslat, és dolgozunk együtt, hogy még egy olyan szöveg legyen, amely valóban hatással lesz az EU politikákra és a fellépésre a világban. Köszönöm, és Ignáció, utána Pedro. Grazie. Köszönöm. Úgy vélem, hogy az alapvető munka, amelyet a kolléga végzett, az jó, és én ezzel egyetértek. Egyébként ez kiegészíti Szilva Pereira jelentését az Addis Adebai konferenciáról, a fejlesztési finanszírozásról, ez is igaz, és nagyon fontos, hogy a két jelentés ugyanabban az irányba mutasson. Nos, a felsorolt pontokkal egyetértek. Aztán az, amin leginkább el kell gondolkodnunk, az az, hogy a fejlődő országok, illetve az adóparadicsomok vonatkozása, ez egy nagyon nehezen megoldható probléma. A kolléga már utalt arra tényre, hogy gyakran nem ott fizetik az adott ahol a nyereség keletkezik. Néha, az el, néha ennek az ellentéte valós, valósul meg, ezekben az országokban viszik a tőkét, és ez csupán a fiskál shopping céljait szolgálja, tehát így mindenféleképpen a termelési körülmények országából kimenekítik ezt a tőkét, tehát erre megoldást kell találni, és nemzetközi szinten valóban erőteljes ez a probléma, a neoliberalista politikák, a kormánypolitikákká válnak a lehető legtöbb országban, és ezért nagyon nehéz erőteljes eszközöket találni, amelyek ezt a jelenséget gátak közé tudnák szorítani. Nos, az ülések során, vagy az jelentéstevői találkozókon majd megvitathatjuk ezt a témát, és egy hatékonyabb megoldást tudunk találni ezen jelenség korlátoközi szorítására. Aztán kiinduló pontként, vázlatként megfelelő a szöveg, nagyon sok jó gondolatot tartalmaz, és elég jónak találom. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Pereira kollega az utolsó hozzászóló ebben a témában. Köszönöm szépen. Uh, uh, Felicitár. Uh, Köszönöm. Szintén gratulálni szeretnék Sáj asszonynak ezért a remek dokumentumért, és szeretném azt is megerősíteni, hogy Elislen jelentése a saját jelentésemet követi, azzal összecseng, ugye itt az Addis Adebai konferenciáról van szó, a fejlesztési finanszírozásról 2015 után. Fontos a két jelentést összeegyeztetni, mert a fejlesztési finanszírozás kulcskérdése a belföldi források mobilizálása, és a hatékony adórendszerek, hatékony és igazságos adórendszerek kialakítása. Ez elengedhetetlen, hogyha a forrásokat mobilizálni kívánjuk. Látom, hogy egyesek aggodalmukat fejezték ki a korrupció problémája okán, ez valós probléma a fejlődő országokban. Itt egy olyan területről van szó, amely ilyet illetően nincs sok értelme egy ilyenfajta vitának. Gyakran az a benyomásunk, hogy az a tény, hogy ezen országokban létezik ez a ö, korrupció, ez azt jelenteni, hogy az rendszerekben nem is kell beruházni, és nem kell forrásokat szenni ezen országoknak, hiszen csak a semmibe szórjuk a pénzt, de pontosan az ellenkezője igaz ennek. A hatékony információt cserén alapuló adórendszer a legjobb eszköze a korrupció elleni küzdelemnek. És aztán még egy pontot szeretnék kiemelni, amely a Slenny jelentésben megvan, de az én jelentésemben is megjelenik ez a gondolat, mégpedig az ENSZ keretében létre kellene hozni egy szervet a fejlődő országok részvételével, hogy az adóügyi, a nemzetközi adóügyi egyez, együttműködésről lehessen eszmét cserélni. Ugyanis ez a nemzetközi adóügyi együttműködés nem lehet olyan eszközök összessége, amelyeket a fejlődő országok címeznek, a, fej, a fejlett országok címeznek a fejlődő országoknak, nem a fejlődő országoknak is részt kell venniük az adóügyi szabályok kidolgozásában és fontos, hogy mindez az ENSZ égisze alatt történjék. Köszönöm. Egyetértek Pedro Silva Pereirával. Az ügyben, hogy ki hol fizet adót, ez nem csak a fejlődő országokban okoz komoly fejfájást mindenki számára, hanem itt Európában is, hiszen minden cég megpróbálja eh, az adó terheit csökkenteni, és megfelelő adóbevételek nélkül nem tudjuk finanszírozni azt a fajta társadalmat, amelyben mindannyian élni szeretnénk. Ezért nemzetközi fellépésre van szükség, annak érdekében, hogy fellépjünk ezzel szemben. Nem csak a fejlődő országban, mondom még egyszer, hanem um, itt Európában is. És az emberek egyre kevésbé bíznak uh, Európában, hiszen azt látják, hogy a cégek sem akarják a, a rájuk eső terhet vállalni, a egyenlő teherviselés elve hol marad így? Éppen ezért a politikai spektrum egészét átfedő, felülelő felépésre van szükség. Itt nem jobb és baloldalban kell gondolkodni minden pártnak, gondolkodnia kell azon, hogy milyen megoldást képzel el. Van valaki az Európai Bizottság részéről, aki röviden, gyorsan, velősen reagálna a felvetésekre? Uh, we would like to welcome the report and Köszönöm szépen, mi is üdvözöljük ezt a jelentést. Kiváló hmm, jelentésnek tartjuk ezt, és egyetértünk azzal, hogy az adó, csalás adó elkerülés, adó minimalizálás valóban óriási károkat okoz Európában. Egyenlő szabályokra van szükség, nem csak Európában, hanem világszerte is. Globális szinten kell ezeket a dolgokat nézni, látni. Az illegális pénzmozgások elleni harc a 2015 utáni időről szóló tárgyalásokban is kulcsfontosságú lesz. Az Európai Bizottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy megpróbáljuk ezeket a bevételeket maximalizálni a G20-ak keretében és az OECD keretein belül is. Megpróbáltuk a vonatkozó cselekvési terv végrehajtását elősegíteni. A fejlődő országokat országszinten, globális szinten is megpróbáljuk segíteni abban, hogy az administratív kapacitást javítsák az adórendszeren belül, annak érdekében, hogy a megfelelő pénzügyi gazdálkodás irányítás jól alakuljon, illetve hogy az adó, csalás elkerülés ellen fel tudjanak lépni. A fejlesztéspolitika és a költségvetési bevételek maximalizása terén egy közleményen dolgozunk, mert úgy érezzük, hogy amit, de ugyanakkor az korábban elmondottak még továbbra is érvényesek, ezért egy munkadokumentum úgy érezzük bőven elegendő ez ügyben. A Uh, the thematic program on global public goods. Globális közjavak uh, tematikus program keretében próbálunk valahogy a uh, költségvetési bevételek a mobilizálására kitérni, és hát Jó lenne, hogy bemutatkozni, mert fogalmunk sincs, hogy ki beszél. talk a lot in my country about faceless bureau. Az arc, nélküli bürokratákról sokat beszélünk az én hazámmal, remélem ő nem akar ezek közé tartozni. Elnézést, Susan Willer vagyok, én osztályvezető helyettese vagyok a DEFCO-ban, a költségvetési támogatások kért vagyunk felelősek. Fontos módon az osztályvezető úr már szabadságon van a gyermekeivel. Especially for a man. Igen, ez megengedett, főként a férfiak számára. Colleagues can know who to take contact with if they want to follow things up. Okay, um... Jó, rendben. Eli Schleinnak adom vissza a szót, ha szeretne valami hozzáfűzni. Presidente, köszönöm elnök asszony, mindenkinek köszönetet mondok az értékes hozzájárulásokért, minden uh, kommentát feljegyeztem, és elgondolkodom majd ezeken a húsvéti színidő alatt. Nagyon örülök annak, hogy mindenki alapjában véve nagyra becsülte ezt a struktúrát, amelyet a jelentésnek akartunk adni, a tíz nagy pont köré csoportosítva, és természetesen vitázni kell ezen alapon, ezen gondolatokról. A szerepem az lesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben közös álláspontokat találjak ezen nagy témákat illetően, és közös megoldásokat javasoljak. Ahogyan sokan elmondták, ezen témát globális megközelítésben kell vizsgálni, mert nyilvánvaló, hogy olyan időket élünk, amikor hatalmas tőke összegeket lehet a világ egyik részéről másikra átvinni egy kattintásnyi idő alatt, alatt, tehát éppen ezért kell egy nagyobb szinten gondolkodni, globális szinten, hogy hatékonyabb és közös megoldásokat találjunk. Köszönetet mondok különösen Pedrónak a hozzájárulásáért és jelentéséért még egyszer, és azon ösztönzéseket, amelyeket ma adott, azt hiszem őt is bevonom majd ebbe a gondolkodásba, és az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok az együttműködésért, a bátorításért, a párbeszédet nyitva tartjuk. Ezen munkát illetően egészen az anyag plenárison való megszavazásaig nem is beszélnék többet, hiszen több kollégám már elhagyta a termet, és még egyszer kifejezem azon szendékomat, hogy együttműködöm majd a kollégákkal, és alig várom a következő elnyékjelentést a találkozunk. Köszönöm. Um, thank you, Ellie. Just to say the... Köszi, Ellie április 30-a 12 óra módosítók leadási határideje, május 6-án lesz az eszmecsere, és majd június 1-én lesz a szavazás, hogy még az Addis Abebai konferencia előtt legyünk, és hogy talán a bizottság munka anyagához is hozzá tudjunk járulni. Köszönöm kollégák, és akkor rendünk utolsó pontjára térünk, a 18-as, a kérdések órája. Ez egy nagyon fontos napirendi pont Mária Hojbók kérdéséről van szó, arról, hogy a cukornád gazdálkodók a fejlődő országokban milyen helyzetbe kerülnek a cukor nád farmokra vonatkozó kvótarendszerek megszüntetése után azt hiszem, hogy talán 2005-ben született meg ez a döntés, ugye, hogy a kapon belül ezt a rendszert megszüntetik, és akkor létrehoztak egy speciális programot, amely támogató intézkedésekkel segítette az AKC országokban a cukornát termesztő gazdákat, hogy a piac változásához alkalmazkodni tudjanak, de én és Mária is, és mások is azt halljuk, hogy még mindig ez komoly kihadással van a gazdák körülményeire. Először a bizottságot hallgatjuk meg, és utána pedig Mária következik. Tehát várom a bizottság hozzászólását. Manfred Brandt úr következik. James Manfred Brandt. Köszönöm szépen, elnök asszony, Manfred Brandt vagyok, a DEFCO-ban dolgozom, a Nemzetközi Együttműködésért és Fejlesztésért Felelős Főigazgatóságban. Az osztályvezetőm szabadságon van elnézést, kér, és én helyettesítem. Tehát, hogy asszony kérdésére válaszolva mondanám a következőket. Szeretném kiemelni, hogy a bizottság nem teljes mértékben osztja azt a nézetet, hogy ezek az enyhítő intézkedések nem reagáltak megfelelően az érintett közösségek igényeire. 2006-ban a cukorprotokollban szereplő országok 1,2 milliárd eurós szerkezetátalakítási támogatást kaptak kompenzációként. És ez a program az érintett országok számára rengeteg intézkedést lehetővé tett, hogy fel tudjanak készülni a rendszer megszüntetésére. Ezek közé tartozott a cukornád ágazat versenyképességének növelése, vagy a gazdasági diversifikáció az érintett területeken, illetve a cukorreform alkalmazásának az eredményeképpen szélesebb körű reformok véghezvitele. Voltak olyan országok, amelyek nem tudták kihasználni az összes forrást, amelyet az EU allokált számukra. Még mindig vannak végrehajtásra álló programok, és 340 millió euró még mindig elköltésre vár. Fontos a kedvezményezettek esetében az, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a programok végrehajtása ügyében. A segítségnyújtás, különösképpen a szegénység enyhítése, a 11. fejlesztési alap keretein belül 31,5 milliárd eurót jelent, ez az LKC országok számára rendelkezéssel, és a több éves indikatív programok legnagyobb részét már aláírták. Ezeket a programokat szoros együttműködésben készítettük el az összes érintett féle, tehát a nemzeti hatóságok és a civil társadalom képviselőivel együtt pontosan azt szolgálja mindez, hogy fenntartható módon lehessen enyhíteni a szegénységet, és hogy a szerkezet átalakítási intézkedéseket véghez vigyék, támogassák azokat a gazdákat, akik a piac változásaihoz nem tudtak alkalmazkodni. Tulajdonképpen a partnerországoknál van a labda, és az érintett feleknél. Ők a programozási folyamat integráns részei, ezt az ágazatot a befektetés, munkahelyteremtés és növekedésre alkalmas ágazatnak ítélték egyes országokban, másút más tevékenységekre és más ágazatokra koncentráltak. Ezért nem értünk egyet azzal a kijelentésükkel sem, hogy az EU a kisebb gazdákat, a gazdákat az AKC országokban és a legszegényebb országokban arra ösztönözte, hogy cukornádat termesszenek exportra ez nem igaz, és a programokat egyébként is esetenként határozzák meg, úgyhogy szerintem ez egyáltalán nem elmondható. Átadnám a szót most a mezőgazdaságért felelő kollégámnak, aki a téma többi területéről szól. Köszönöm, az ETRI osztály képviselője vagyok, az AKC országok és fejlődési, fejlesztési kérdések tartoznak hozzám. Az osztályvezetőm szintén nincs jelen, úgyhogy én helyettesítem. Ami a kapot illeti, azt hangsúlyoznám ki, hogy a kereskedelmi rendszer, illetve a preferenciális, hozzáféré, preferenciális hozzáférési rendszer nem változott. Ahogy ön említette, a termesztési kóták nem új gondolat, már 2006-ban a piaci, a közös piac szervezésben az szerepet, hogy a 2013-15-ös időszakban meg fog ez szűnni. A kapreform keretén belül úgy döntett, úgy dönt, az a döntés született, hogy szeptemberig ezt meghosszabbítják az Európai Unión belül, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy további két évig jelen lesz ez a piacon. A piac jelenlegi helyzetét, ha megnézzük, és azt, hogy a kap hogyan alakul, tehát a piacorientált lesz, a kvóták törlése, eltörlése gyakorlatilag elkerülhetetlen. Ezek gyakorlatilag húsba kötik a cukoripart, és megakadályozzák, hogy a piaci változásokhoz ez alkalmazkodjon. Tehát a kvóták eltörlését másképpen kell értelmezni. Először is tudni kell, hogy ez a javaslat nem változza meg, ahogy mondtam, a kereskedelmi szabályokat, a gazdasági partnerségi megállapodásokat az országokkal, illetve a legkevésbé fejlett országokkal sem. Ők továbbra is a legkedvezőbb preferenciális hozzáférést kapják az EU piacaihoz, kvótamentes, illetékmentes hozzáférést, vámmentes hozzáférést. Aztán a lomei, a kotonói egyezményeket említeném, az AKC gazdaságok diversifikációja ezek után nem indult be, és tulajdonképpen ezért aszimmetrikus gazdasági megállapodásokat tárgyalt és írt alá az EU és az AKC ország, írtak alá az EU és az AKC országok, hogy a gépek, műtrágya és egyebek elérhetővé váljanak, és lehetővé tegyék a diversifikációt, és természetesen az EU piacaihoz szabad hozzáférést biztosítottunk. Aztán a kínálat és a keresletnek megfelelő importot lehetővé tettük. Továbbra is sok helyen nyers cukorimportra támaszkodnak a működéshez. Van egy szakértői csoport, amelyet most hoztunk létre az EU-s tagállamokon belül, a cukorpiac helyzetével foglalkozik ez, a statisztikákat figyeli az árak változását, illetve azt, hogy a reformjavaslatoknak milyen hatása van, illetve hogy hogyan alakul hosszú távon az egyensúly. Ide tartozik az is, hogy az LKC országok helyzetét vizsgálja az a csoport, tehát hogy hogyan alakul az ő helyzetük a reformok után. Itt az EU is részt vesz, és az Agri főigazgatóság nagyon szívesen nyújt további információkat arról, hogy ez a szakértői csoport milyen munkát végez, és milyen előrehaladást ér el. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, és Mária következik. Köszönöm szépen a bizottság beszámolóját tudatában vagyok annak, hogy ezen kereskedelmi megállapodásokat nem azért, állapít, nem azért változtatták meg, hogy a piaci hozzáférés ugyanúgy maradjon, mint volt, de a cukorárak estek, így tehát az elkecsi országok esetében különösen kisgazda vállalkozások számára itt sajnos kikapcsolódott a hozzászól mikrofonja. Oh sorry. And es ist immer noch so, dass die... Még mindig az a helyzet, hogy a diversifikálás nagyon kevés zajlott le ezekben az országokban, tehát ezért felül akarjuk vizsgálni ezt a szakadékot a cukorkvóták kifuttatásával, hogy az érintett országokban hogyan is néz ki a helyzet. Ennek ellenére úgy vélem, hogy Európai Unióként a politikánk következetességét mindig újra és újra felül kell vizsgálnunk, hogyha kereskedelmi megállapodásokat kap, kötünk, és a szegénység leküzdését is mindenképpen szem előtt kell tartanunk, mint célt. esélyt, látom a cukorágazatban, de meg kell néznünk, hogy mi is történik a helyszínen, és egyelőre még nem elegendő intézkedés történt annak érdekében, hogy ezen gazdálkodó családok körülményeit megvédjük. Asking for the floor. Nem látom, hogy más is szót kérem. Nekem azonban van pár keresetlen kérdésem. Emlékszem a cukorreformra 2006-ban történtekre, amikor pótagja voltam ennek a szakbizottságnak. A kísérő intézkedésekért nagyon sokat harcoltunk elméletben ezek segítenének a gazdáknak, de arra lennék igazából kíváncsi, hogy mennyit segített ez a cukornát termelő gazdáknak. Tudom, nagyon sokan a fair trade gazdálkodásra váltottak nagy számban. Voltak kísérő intézkedések, de ezek eljutottak a a gazdákhoz? Hiszen annak idején azt mondták nekünk, hogy majd csökkennek az árak. Ki igazából ki volt az első számú kezdeményezétje ennek a cukorreformnak, a gazdák vagy a cégek? A gazdák általában nem azt hírjük, halljuk, hogy őket igazán segítette volna ez a reform. Mi történt ez ügyben tehát? Érdemes talán újra végig gondolni ezt az egész politikát, hiszen eleget mondhatjuk, mondhatjuk mi sokat, hogy igen, működnek ezek a dolgok, de aztán az emberektől mégsem ezt halljuk vissza. Igazán szeretnénk tudni, hogy kik az első számú kezdeményezettjei ennek. Nem, terület alapú támogatást kapnak a gazdák, nem termelési támogatást, de az új kapreform értelmében egyáltalán kaphatnak-e további támogatást a gazdák annak érdekében, hogy a fejlődő országokban lévő gazdákkal felvegyék a, a, a versenyt. Nem tudom, hogy működik ez. Köszönöm, elnök asszony, és Hajburg asszonynak is köszönöm a pótkérdéseket. Ha megengedik, akkor ezekre most röviden válaszolnék. Kezdeném az utolsó kérdésével. Az MSP-nek ki volt az első számú kedvezményezettje. Még folyik a program, 340 millió eurót még nem is fizettünk ki. Gondolom, hogy az msp hez hasonló intézkedések végén értékelésre kerülnek, ahol azt vizsgáljuk majd, hogy pontosan kinek kedvezett ez. Nagyon nehéz lenne most egy ennél konkrétabbat mondanom, hiszen pont az objektív értékelés érdekében külső elemzőket vonunk be, ezért kicsit korai lenne erre válaszolnom, erre most nem tudok tehát válaszolni, biztos vagyok benne, hogy időben elkészül egy ilyen értékelés, amikor a programok többsége már lezárult. De ahogy azt hangsúlyoztam, megpróbáltuk az érintettekkel együtt elvégezni a programozást, ahogy az bevet szokás egyébként. Hojbó asszonynak válaszolva. Ám unterstrichen, dass... Ön említette, vagy kiemelte, hogy a cukorár drasztikusan csökkent, mégpedig olyan szintre, amelynek következtében nagyon nehéz a gazdálkodók túlélése a cukornád termelés révén. 2006-ban az intézkedések kezdetén teljesen világos volt, hogy tarthatatlanul magasak az árak, ez volt az intézkedés értelme, hogyha ugyanis az országoknak versenyelőnyük van a cukornát termesztésben, akkor megpróbálják a termesztés költségvetést hatékonyabbá és versenyképesebbé tenni. Más esetekben, ahol hosszú távon nem volt értelme annak, hogy az országok helyszíni előnyök miatt, vagy talaj minőség okán nem képesek arra, hogy ezt várják. 2006-ban teljesen világos volt, hogy az a 300 euró per tonnás ár csökkenni fog elő vagy később. Tehát a cukornet termelés a világpiaci R-szinten ezen cukornád gazdálkodók számára már nem lesz lehetséges, hiszen nem versenyképesek, és diversifikálniuk kell a termelésüket. Ez volt az IMSP objektív oka. Nos, az, hogy egyes esetekben ez nem történt meg, itt egy záró értékelést kell mindenképpen lebonyolítani, de személy szerint el tudom képzelni, hogy éppen az a tény, hogy a kereskedelmi előnyök, amikkel ezek a gazdálkodók rendelkeztek, ezek arra ösztönözték őket, hogy ne diversifikáljanak, hanem ez az ár előny, ez amellett tartott őket, hogy termelnek cukornádat, amíg csak ez lehetséges, mi megpróbáltuk, ami tőlünk telt, hogy az ilyenfajta gazdálkodói helyeken, ahol már hosszú távon nincs értelme a cukornát termesztésnek, megpróbáltuk ott is ösztönözni a diversifikálást. Egyes esetekben ez sikerült, és azokban az esetekben, ahol nem voltunk sikeresek, ez nem a bizottság hibája volt, hanem adott esetben a célcsoport hibája, amely nem volt hajlandó átállni más növénykultúrák termesztésére. Thank you. I would like to add that... Köszönöm, annyit szeretnék csak hozzáfűzni. ...700 euró per tonnás ár volt 2013-ban, ez egyszerűen fenntartatatlan volt szerintem. Két 300 euróval volt ez magasabban, mint az árak. ...433 eh, per tonnára csökkent ez, de a világpiaci árhoz képest mindig 100 euróval magasabban vannak. 2017-es kótaváltozások miatt ezért nem közelednek ezek. A világpiaci árak a brazil real leértékelődése miatt csökkentek, így nagyon könnyen tudnak exportálni a brazilok, és az állami támogatás az indiai termelést növelte, az önkéntes kapcsolat támogatással kapcsolatban igen, tíz tagállam is jelezte, hogy ezt az intézkedést a cukornádágazatban alkalmaznák. De ez a fajta támogatás csak indokolt esetben alkalmazható, az EU cukorcsoport, amely a múlt héten ülésezett, vizsgálja ezt a kérdést. Az összes közvetlen támogatás közel 5%-et adja ez. Ezzel kapcsolatban majd beszámolhatok részletesebben egy komagri ülésen, amely kifejezetten a cukornáddal foglalkozik, itt is napirendre kerül majd ez. Végezetül középtávú várakozások a világpiaci árak tekintetében az uniós piachoz hozzáférhetnek majd valószínűleg. A fejlődő országok EU-s helyi vagy regionális vagy világpiacon is elruhatják a termékeiket ugyanakkor. Az EU-s import kicsit csökkenő tendenciát mutat majd. Today, what, how much money does... Van egy kérdés, amire nem kaptunk választ, tehát hogy pontosan mennyi a támogatás, megvan ez a számadat? Tehát azért mégis legalább ö, nagyságrendekben miről beszélünk, azt szeretnénk tudni. Nos, ö, 176 millió euróról van szó. Rendben, mondja az elnök asszony, akkor még a DEFCO kollégáknak mondanám, hogy ugye hallom, hogy a program végét kérik, hát ez talán túl késő, mert akkor várunk két évig, utána kiértékeljük, hogy most akkor jó, vagy nem, hova ment a pénz, hát utána tulajdonképpen ennél azért proaktívabbak is lehetnénk, ahelyett, hogy nem csinálunk semmit, mert a delegációk az egyes országokban akik dolgoznak, ők hozzák meg a döntéseket. Tehát most nem tudom, hogy mondjuk jövő héten meg lehet kérdezni a delegációktól, hogy mi történik ezzel a pénzzel. Tényleg a gazdákhoz jut ezzel? Hát kérjék meg, hogy értékeljék ezt ki. Nagyon hasznos lenne számunkra, ha tudnánk, ahelyett, hogy csak üldögélünk és várunk valamilyen információra, utána meg mind megmondjuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy milyen szomorú, hogy ez nem jutott el a gazdákhoz, és kész. Hát, hogyha itt van 340 millió euró, amit még lehet programozni, hát akkor legalább a delegációk adjanak pontos adatokat, és akkor végezzük el a munkát. Thank you, Mr. Chairper. Köszönöm, elnök asszony milliárd euróról van szó, amelyet tíz évben, tíz év alatt költöttünk el körülbelül Nyolcvan országban, és mindig van félidős értékelés a pont annak érdekében, hogy a programot egy kicsit újra lehessen orientálni, hogyha arra szükség van, mert egyébként, ahogy ön is nagyon helyesen mondta, nincs értelme az egésznek, és van persze záróértékelés is. Tehát ehhez képest most őszintén mondom, hogy nincs nálam ez a pontos információ. Egyébként a szokásos gyakorlat, én öt különböző delegációban dolgoztam már a bizottságon belül, tehát őszintén szóval soha nem láttam még olyat, hogy egy program, és ez biztos, hogy egy fontos vagy kényes program, és hát a cukor elég kényes kérdés, különösképpen amikor valaki pont a politikák újraorientálásával foglalkozik, tehát soha nem volt olyan, hogy egy ilyen konkrét országspecifikus program esetében ne lenne félidős értékelés, és ne lenne záróértékelés. Az öt delegációban, ahol én dolgoztam, az volt a gyakorlat, hogy a kényes programok esetében akár kettő félidős értékelést is elvégeztünk, mondjuk egyet a beindulás után egy évvel, tehát ugye egyrészt meg volt a megvalósíthatósági tanulmány, ami a program részleteit nézi, tehát a programozás részleteit, és rögtön, mondom, a beindítás után egy évvel megvan az első értékelés, majd aztán a rendes félidős értékelés, pont azért, hogy lássuk, hogy van-e valami, ami esetleg kisiklott vagy rossz irányba megy, és akkor rögtön tudjunk reagálni. Tehát a személyes tapasztalat tapasztalatomból mondhatom ezt, és cukortermelő országban is voltam, tehát tényleg itt csak az átfogó jellegeire, jellegére utaltunk az előbb a programoknak. Hát nem tudom, hogy akkor lehet, hogy mi kaptunk rossz információkat, de majd akkor felveszük újra önökkel a kapcsolatot. Elnézést, mondja a bizottság képviselője. A közvetlen támogatások teljes összegének 4%-áról beszélünk, hanem az önkéntes vagy választható társult támogatós 4%-áról beszélünk. Jó, rendben, ez így mindjárt logikusabb is. Köszönöm, köszönöm szépen mindenkinek ezt az információt. Erre majd visszatérünk. 19-es napi rendi pont egyéb. Senkinek sincs mondani válja. Következő ülésünk április 20-a délután 3 óra lesz Kicsit korábban végeztünk, ez mindig jó, hiszen ma számunkra elkezdődik a húsvéti szünet. Mindenkinek jó hazautazást, kellemes húsvéti ünnepeket, köszönöm a tolmácsok munkáját is. Köszönöm, nagyon sokszor túlfutunk, most az egyszer mi adunk ajándékba a tolmácsoknak egy fél órát. Thank you.